E, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Kérdezem, hogy a napi rendet elfogadhatjuk-e? Igen. Akkor szeretném elmondani, hogy Kucsi Prieto azt kérte, hogy a nyolcas napi rendi pontot vegyük le a napi rendről, az Európai Uniós általános költségvetése, minden szakasz. Ő szeretné a, az employment módosításokat újra benyújtani a koordinátorok döntése alapján, és nem a szakbizottsági döntés alapján, és a hatos anyag amelyben a módosítások benne vannak, a budget módosítások, és amely az egész határozatról ad áttekintést, um, ez az év, a, hó, a hétvégéig nem áll rendelkezésre. Másrésztről a néppárt árnyék jelentéstevője, Didier úr, és Szelimovics úr, aki az ALDE jelentéstevője, azt kérték, hogy a tervek szerint tartsuk meg a szavazást. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy vonjuk vissza ezt a pontot. És hogyha van ellenvetés, akkor egy eljárási szavazást tartsuk a szavazás során. Akik támogatják, kik azok, akik támogatják, hogy vegyük le a napirendről ezt a pontot? Néhányan kevesen vannak itt. És kik szeretnék eh, ezt a kérdést eljárási kérdésként szavazásban megoldani? Ez azt jelenti, hogy ketten voltak, akik eh, visszakívánják kívánják vonni ezt a témát, és egy eh, szavazás volt, egy szavazat volt, aki azt kérte, hogy szavazzunk mivel nincs elég képviselő, én úgy döntök, hogy visszavonjuk a napirendről, levesszük a napirendről ezt a témát. E, akkor most térjünk rá a közleményekre, közleményekre bolgár, finn és horvát tolmácsás kivételével minden nyelv rendelkezésre áll. A második pont intézményközi tárgyalásokról való beszámoló. Mint ahogy tudják, a munka és a család élet összeegyeztetéséről szóló második trialógusra került sor tegnap délután. A társjogalkotók megtárgyalták az irányelv hatáját, és az álláspontok elég messze vannak egymástól, de nagyon konstruktív volt így is az egyeztetés, és elkezdtünk számos témáról beszélni, egyeztetni. A következő trialógus november 6-án lesz. A hármas napi rendi pont, következő trialógusok, az ügynökségek témája, ezekkel még most is foglalkozunk, és a következő háromoldalú egyeztetés október 16-án este lesz este 7 és 10 óra között. Négyes pont. A hozzászólási idő. Elég ö, sűrű a napirendünk, és ö, mivel nagyon kevesen vannak itt, és sokan szeretnének majd hozzászólni. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a hozzászólási idő az árnyékjelentéstevők eh, és az eh, jelentéstevők számára nem lehet több, mint három perc, de majd meglátjuk. Lehet, hogy minden eh, képviselő megbetegedett, mert nagyon sokan nincsenek itt, és akkor, hogyha nincsenek itt sokan, akkor mindenki annyit beszél, amennyit akar. Jó, akkor elfogadhatjuk-e az augusztus 29-i ülés jegyzőkönyvét, nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban. Jó, akkor térjünk rá a négyes napi rendi pontra. Az alapjogi karta végrehajtása az unió intézményi keretében. Megadom a szót eh, Kukán úrnak, aki a téma jelentéstevője. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ezt a véleményt. Hadd mondjam el, hogy, hogy az eh, Afkóban a állásfoglalás határidejét Spinelli asszony többször is meghosszabbította. Ezért Spinelli asszony a végső munkadokumentum indokolását holnap mutatja be, és október 21-én mutatja be a javaslatot. Így természetesen sokkal nehezebb véleményt készíteni, de nagyon sok előkészítő munkára került sor annak érdekében, hogy a fő témákat eh, tisztázzuk, amelyek az Employment eh, szakbizottság részére fontosak. A vélemény tervezett eh, technikai feltételei miatt elég rövid anyagot kellett összeállítanunk, és eh, hát igyekeztem az Apple számára a legfontosabb témákat eh, megerősíteni. Ezekben eh, szerepel az, hogy az Európai Uniós intézményeket, szereplőket felszólítjuk arra, hogy teljes mértékben feleljenek meg a karta szociális rendelkezéseinek, és rendszeresen értékeljék ezeket. Emellett figyelmet kell fordítani a szociális és gazdasági jogokra, illetve az uniós intézményeknek és ügynökségeknek erősíteniük kell a karta figyelembevételét, mind nemzeti, mind uniós szinten, e, végül pedig a e, tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a e, tiszteletben kell tartaniuk a foglalkoztatási és gazdasági elvárásokat, amelyek a kartában szerepelnek, akkor, amikor teljesítik a gazdaság és monetáris unióbeli stabilitásra vonatkozó kötelezettségeiket. Önöket időben tájékoztatni fogom az árnyék jelentéstevői ülésekről. A szavazásra itt december 3-án kerül majd sor várom az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel. Én azt hiszem, hogy ezzel megtakarítottam egy kis időt a későbbi hozzászólók számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sean Simon következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek. Nagyon örülök, hogy a későbbi hozzászólóknak megtakarított egy kis időt, hiszen látjuk, hogy hosszú eh, sorokban eh, kígyóznak, és könyökléssel próbálnak bejutni a eh, terembe, hogy hozzászólhassanak. Minden esetre köszönöm a jelentéstevő munkáját. Pontosan a legfontosabb témákat említette, és vetette fel a véleményében. Nem hiszem, hogy bármivel is gondunk lenne. Egyetlen dolgot tennék hozzá a szociáldemokrata tagok, akik szeretnének módosítást benyújtani a jelentéstevő által említett időkeretben, ezekben a módosító javaslatokban jobban kellene hangsúlyozni a foglalkoztatási szakbizottsági perspektívát. Minden bizottsági javaslat például a szociális jogok pillére, a munka és a családi élet összeegyeztethetősége, a tervezhetőség, a szociális biztonsági jogok. Ezek a témák mind ezeket mind pontosan elemeznie és monitoroznia kell a frakciónknak, hogy az alapjogi karta minden foglalkoztatási témába tartozó pontját kihangsúlyozzuk és megerősítsük. Köszönöm szépen a munkát, és nyilván egy hajóba nevezünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Trévézius asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Kukán úrnak is, aki elmondta, hogy milyen nehézségekkel eh, kell szembenéznie. Nagyon röviden fogalmazott, én megpróbálom követni ezt a jó példát. Először is köszönöm a munkáját. Nem volt egyszerű a helyzet. Azt gondolom, hogy eh, realisztikusnak kell lennünk, amikor arról gondolkodunk, hogy a szociális jogok európai kartáját és a e, tagállami kompetenciákat hogyan valósítjuk meg, mit érhetünk el. A kartát nem azért hozták létre, hogy új jogokat teremtsenek, vagy kiterjesszék ezeknek a körét, hanem a meglévő jogok a végrehajtását javítsák. Tehát az eleve már európai jogban szereplő jogok végrehajtásáról van szó. Ezek a 30-as jegyzőkönyvben is szerepelnek, amely eh, jegyzőkönyv a végrehajtással foglalkozik. Az LKR az emellett szeretné hangsúlyozni azt is, hogy ez a karta nem mindig a tagállamokra vonatkozik, hanem az intézményekre, az EU euróra, és a tagállamokat csak annyiban kötelezi, amennyiben ezek Európai Uniós jogot alkalmaznak. Nekünk az EKR-nek az a véleménye, hogy a kartát, mint összművet kell tekinteni, nincs, itt nem szerepel a jogok hierarchiája, egyik jog sem erősebb, mint a másik, tehát az egészet teljes egészében kell végrehajtani. Idén májusban más képviselőkkel együtt felkerestem az alapjogi ügynökséget Ausztriában, és szeretnék utalni ennek a, az ügynökségnek a végrehajtási, végrehajtási jelentésére. Én ebben az értelemben benyújtok majd néhány módosító javaslatot, köszönöm a jelentéstövő munkáját, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Harkin asszonyi a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek. Ahogy ön is mondta, a legfontosabb elemeket vetette fel az Employment Bizottság szempontjából. Én azt gondolom, mint ahogy gondolom sokan, a kartát figyelembe kell venni szisztematikusan minden a jogszabályalkotó munka minden lépése során és a policy making során is, és emellett van itt egy bizonyos fejlődés, amely az Európai Bíróság ítélethozatalának is köszönhető. Amikor jogszabályokat hozunk létre, az egy dolog, de amikor ezeket végrehajtjuk, az is nagyon nagy figyelmet érdemel. És ebben az alapjogi ügynökség munkája fontos, és ez az ügynökség fontos szövetségesünk. Emlékeztetni kell arra is, hogy az Európai Uniónak az az emberi jogok alapvető tiszteletben tartása mellett kell fellépnie, amely eleve a szerződésben már szerepel, és egyéb nemzetközi szerződéseket is, szerződésekben is szerepel nagyon fontos, hogy az Európai Uniós kartára támaszkodhassunk. Egyetértek az LKR kollégával, itt nem új jogokról van szó, legyünk realisztikusak, de az, hogy realisztikusak vagyunk, ez azt is jelenti, hogy odafigyeljünk arra, hogy ne csak szavak maradjanak ezek, hanem tényleg az emberek bízhassanak benne, hogy ezeket a jogokat alkalmazhatják és betartathatják. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió alapjogi rezsime vagy rendszere nem, ezt ne negatív garanciának tekintsük, tehát ne csak arról legyen szó, hogy az Európai Unió nem sérti az alapjogokat, inkább azt kellene szem előtt tartani, hogy az Európai Unió proaktív módon gondoskodjon róla, hogy jogalkotási és policy szinten megvalósuljanak az alapjogok. Legyen szó a gazdasági szemeszterről, vagy bármely más kérdésről. Szisztematikusan foglalkozni ezzel a kérdéssel, ez azt jelenti, hogy javítjuk az Európai Uniós polgárok bizalmát, az európai intézményekbe vetette bizalmát, és ez rendkívül fontos és hát nagyon megrendült az elmúlt időszakban. Köszönöm. Nem látom Szilikiotis urat. Kérdezem, hogy valaki más képviseli-e a GUE frakciót? Senki? Jó, akkor térjünk rá a zöldekre. Mitrofálosz képviselő. Nem látom őt se. Kérdezem, hogy valaki más helyettesíti-e őt? Tessék. Köszönöm szépen. Igen, néhány szóval kiegészíteném azt, ami elhangzott, illetve amit a vélemény készítő elmondott. Számunkra az egyik fontos kérdés, ez nem csak a annak biztosítása, hogy a jogszabályoknak megfelelünk, hanem az is nagyon fontos, hogy támogassuk, terjesszük a hírt a jogokkal kapcsolatban, hogy az emberek értsék, tudják, hogy milyen jogaik vannak. Néhány módosítást benyújtunk ezzel kapcsolatban. Aztán meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt a fenntartható fejlesztési célokkal összeegyeztetni, hiszen ez is egy elengedhetetlen kérdés, mint ahogy számos más eszköz is felmerül, ahogy Harkin asszony is említette. Emellett tudatában kell lennünk az eh, Equinetnek eh, azzal kapcsolatban, hogy a foglalkoztatási jogok eh, ról szóló tájékoztatást is erősíteni kell, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető jogát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen EFTD nevében. Van-e itt valaki az EFTD részéről? Nem? Akkor ENF, Rizotto asszony. ehhez. Dominik Márta eh, szeretne hozzászólni, mondja Dominik Márta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, azt gondolom, hogy ez inkább milyen eh, kis irodalmi, irodalmi fejtegetés, amely az egységes gondolkodást és a PC-t próbálja folyamatosan terjeszteni, amely gyakran szembe megy a tagállami gondolkodással, illetve érdekekkel. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy szeretne-e hozzászólni. Biennát asszony itt van-e a bizottság részéről? Nincs itt senki a bizottságtól? Yes, okay, please. Take the floor. Good morning. Üdvözlök mindenkit. Elnézést, kérdezem, hogy mi volt a kérdés? Uh, I wanted to ask um, if, you, if you could kindly repeat the question. Kérem, hogy ismételje meg a kérdést, amelyet az Európai Bizottsághoz szeretnének feltenni. There is no question, I just... I'm... Nem volt kérdésünk, mondja az elnök, egyszerűen csak lehetőséget szeretnék uh, nyújtani arra, hogy az Európai Bizottsági Perspektívát ismertesse uh, a az alapjogi karta végrehajtásával kapcsolatban, és hogyha szeretne hozzászólni, vagy szeretné ezt kommentálni, akkor ez, erre megadom a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nem, nincsen ehhez hozzáfűzni valam. Köszönöm szépen. Okay, uh, the timetable is as... Jó, rendben. Ahogy Kukán úr is mondta, a módosítások benyújtásának határideje október 18, déli 12, aztán az eh, december 3-án szavazunk a foglalkoztatási szakbizottságban, és a plenárison pedig 2019. márciusában. Jó, akkor ezzel eh, rátérhetünk a szavazásra, és eh, néhány percet adok mindenkinek, hogy készüljön föl a szavazásra. Három perc szünetet adok. Uh, and then we start voting. És aztán kezdjük a szavazást. Uh, uh-huh. this is the first one. Uh, it's this one. Or, mm. Mr. Kassa. Kassa úr. Mielőtt szavazunk, szerettem volna felvetni valamit. Ahogyan tudják, Bulgáriában meggyilkoltak egy újságírót, nem tudjuk, hogy mi volt ennek az oka. Idén már három újságíró halt meg, egy Máltán, a második Szlovákiában, most pedig Bulgáriában. Itt ők is ugye munkavállalók, függetlenül attól, hogy újságírók, és egy egyperces csöndes megemlékezést javaslok a három újságíró e, emlékére, akik e, oknyomozó újságíróként próbáltak korrupciós ügyeket feltárni. Egy percben emlékezzünk rájuk. No, uh, no one wants to say no to that. Okay, we'll take a one minute break. Thank you, then we start. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a szavazást. Remélem minden készen áll. Először szavazunk egy véleményről a globalizációs alap kapcsolatban levél formájában megfogalmazott vélemények. Tehát mellette Ugye elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 32 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. A következő napi rendi pont Hetman úr jelentése az euróvezet foglalkoztatási és szociálpolitikájáról. A GUE frakció kérésére 65-ös és a 144-es módosítóról majd pluszban szavazunk a 11. és a 22-es kompromisszum mellett. Nálam nincs itt a szavazókártyám. Hát megpróbálok azért szavazni. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 61-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 20 igen, 20 nem szavazattal. Igen, pont az én szavazó kártyám döntötte volna ezt el adott esetben. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó. 62-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 65-ös, ezt kiegészítésként szavazunk meg mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. De ellenőrizzük a 65-öst, Megnyitom a szavazást a 65-ös módosítóról. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 22 nem szavazattal. Megyünk tovább. 68-as és a 69-es, ezek azonosak. Tehát 68-69-ről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik a 70-es részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második részről mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 23 nem szavazattal. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es részenként szavazzunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész okafogyottá vált, következik a 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, még egyszer, tehát 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész, vagy nem? Nem közvetlenül a a másik rész okafogyottá vált, következik a 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es második rész. Ezt elektronikusan szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 35 igennel. Következzék a 103-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as Igen, tehát szavazunk 108-asról mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk a 108-ast. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, mondanám én, de inkább ellenőrizzük a 125-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette, 126-ost ellenőrizzük, jó. Megnyitom a szavazást a 126-osról elfogadtuk 25 igennel. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 20-as kompromisszum mellette ellene még egyszer, tehát 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő kultúra kettő részenként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötödik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hatodik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A Culture 5. Igen, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk a Culture 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Culture 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Culture 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Culture 11 részenként szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Culture 12, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Culture 17-es mellette ellene ellene. A Culture 17-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadtuk egyel több igennel. Kalcser 18-ról nem szavazunk, következik a 20-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a Kulturális Szakbizottság 20-as módosítóját. Elfogadtuk hárommal több igen szavazattal. Culture 21-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, tehát a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezártam, elutasítottuk egyel több nemmel. Kálcsás 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kálcsás 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 144-es kiegészítés mellette ellene ezt ellenőrizzük, tehát a 144-esről megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25 nemmel. Következik a 148-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 okafagyott következik a 23-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hivatkozások 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1A mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egy A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy B hivatkozás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene ellenőrizzük a nyolcas módosítót, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást elfogadtuk egyel több igennel. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A tízes módosítót megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 27 igennel.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következnek a preambulumok egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkilences preambulum mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. B. A. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kalcsa 4 okafogyott, következik a D, A, 31-es Tebizis asszony preambulimia mellette ellene tartózkodás. Hát inkább ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. lezártuk a szavazást, elfogadtuk 27 igennel. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Azonos módosítók az 51-es, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A GB és a 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most szavazunk a jelentés tervezetről a módosított formában. Név szerint szavazunk. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 30 igen, 8 nem szavazattal, 4 tartózkodással. Köszönjük a jelentéstevőnek. Folytatjuk akkor a következő témával a szavazás sorában. The interim report on the multi-annual financial framework. Időközi jelentés a több éves pénzügyi keretről. Igen. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ügyrendi kérdést szeretnék felvetni. Annak érdekében, hogy Ami a nyolcas pontot illeti, tehát az Európai Unió általános költségvetését, szerintem egy demokráciában mindig ugyanúgy kell eljárni. A legutóbb a kiküldetéssel témában megmaradt a szakbizottságban ez a téma. Most nem tudom, hogy miért változtatnánk ezen, és miért csak a koordinátorok szavaznának róla. Úgyhogy Kérem, hogy szavazzunk róla, hogy maradjon-e ilyen formájában a napi renden a nyolcas pont. Let's vote on item seven. Először szavazunk a hetes pontról, és aztán majd utána. Visszatérünk erre, jó? Igen, de az ügyrendi kérdést felvetettem, azért, hogy időben szóljak. Tehát a hetes pont után szeretném, hogyha a javaslatommal foglalkoznánk ügyrendi kérdés keretén belül. Elnök, természetesen, de most először a hetes napi rendi pont következik. We start by voting on amendment four. A négyes módosítóról szavazunk először. időközi jelentés a 2021-27-es között időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a hatos itt van egy szóbali módosító a szocialista frakció részéről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a hetes módosítót, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást elutasítottuk 24 szavazattal. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 11-12-13-ast visszavonták, úgyhogy a 14-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös szóbeli módosítóról van szó, a szocialisták részéről, részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16, 17, 18, 19, 21, 20-as visszavonásra került, úgyhogy következik a C preambulum bekezdés, az egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva de ellenőrizzük a C preambulum bekezdést, megnyitom a szavazást. And um, the vote is now closed and it is Lezárom a szavazást, elutasítottuk egy szavazattal. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító a szocialisták részéről, a hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Okay, then we go to item. Jó, akkor következik a nyolcas. pont az Európai Unió 2018 évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakas. Pieto úr, szeretne hozzászólni? Nincs itt? Szeretné újra beadni a módosítókat a koordinátorok döntése alapján, nem szakbizottsági döntés alapján. Másrészt viszont Didier úr és Káoly Sampon urak, szeretnék, hogyha terveknek megfelelően szavaznánk. Igen. Úgyhogy megnyitom a vitát. Jungerius asszony kért szót, van-e még valaki? Kaza úr, Jongerius asszony, parancsoljon. Én úgy értettem, hogy az ülés elején már volt szavazás arról, hogy vegyük le ezt a témát a szavazólistáról. Legalábbis én így értettem, úgyhogy kíváncsian várom, hogy először miért döntött úgy a szakbizottság, hogy leveszi a napirendről, és most megint visszatettük. Ami engem illet, a kollégám nevében is. Úgy gondoljuk, hogy mivel a koordinátorok nem döntöttek arról, hogy ezeket a módosítókat újra beadják, és nem is látjuk ennek szükségességét, szeretnék ragaszkodni ahhoz a döntéshez, amelyet már hozott a szakbizottság, mielőtt Kövesz Samben úr belépett volna a terembe, hogy ne kövessük a javaslatait, és maradjon úgy, ahogyan döntöttünk. Köszönöm. Um, my colleague mentioned... A kollégám említette, hogy tulajdonképpen szavaztunk az ülés elején, de csak három képviselő volt jelen, amikor döntöttünk. Úgyhogy támogatjuk Kálbesambó úr és Didier úr javaslatait, és szeretnénk, hogyha ma szavaznánk. Uh, thank you. Just... Köszönöm. Azt hiszem, hogy a vétán belül én vagyok az egyetlen talán, aki itt volt az uh, ülés legelején, uh, és szavaztunk. Tulajdonképpen tényleg szavaztunk az ülés során azok jelenlétében, akik időben itt voltak. Minden tiszteltem azokkal szemben, akik nem voltak itt és az elnök tényleg elmondta akkor, hogy mivel nem sokan vannak jelen, kettő-egy arányban történt a szavazás, ha jól emlékszem, és ön azt mondta, hogy ön dönt arról, hogy leveszi a napirendről ezt a pontot azt gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy akik itt vannak és szavaznak, a döntés meghozására sor került, és aztán utána, akik megérkeznek később, megváltozik a döntés. Szerintem ez nem komoly megnyilvánulás bármely parlament részéről. McIntyre kollega. Én támogatom Kavesambor Borúrat mert úgy gondolom, hogy logikusan kell eljárnunk. Vagy döntünk arról, hogy újra beadunk módosítókat, vagy nem. És úgy gondolom, hogy korábban adtunk már be módosítókat, nem a koordinátorokra bíztuk a döntést, és úgy gondolom, hogy a demokrácia érdekében a szakbizottságnak kellene szavaznia. Mr. Káza? Káza úr, eltekintve attól, hogy vannak eljárási szabályok, titkárság esetleg tisztázhatná, hogy szavazóképesek voltunk amikor a döntés megszületett? Uh, yes, Mr. Simon. Uh, just, just... Csak hogyha nem tiszta a helyzet, nem hiszem, hogy szavazóképesek voltunk, és ezért az ülés idejében, nem, tehát az elején az elnök asszony mondta azt, hogy mivel nincs elég képviselő jelen, akik szavaztak, kettő, egy arányban szavaztak, én, mint elnök úgy döntök, hogy leveszem a napirendről. Tehát az ülés eljárása során, ami akkor történt, amikor elkezdődött ez az ülés, az elnök döntött arról, hogy levegye a napirendi pontot a napirendről. Nem tudom, hogy eljárási szempontból ez így jogos-e, de minden esetre ez történt. Well, those who are really... Elnök, this one. He is very clear. The adoption of the agenda is final. Akik nagyon ragaszkodnak a dolgokhoz, hát végül is gyakorlatilag hivatalosan elfogadtuk így a napi rendet az ülés elején. Ezért mondtam azt, hogy levesszük a napi rendről ezt a pontot. Én például kulturális miniszter voltam, úgyhogy uh, Támogatom a káoszt, mert fantasztikus eredménye lehet. De nem tudom, hogy a szakbizottsági tagok többsége támogatná a káoszt. Káze úr. Igen, értem a már délelőtti reggeli helyzetet, de most a többsége a képviselőknek szavazni szeretne. Szerintem meg kellene adnunk a lehetőséget a képviselők számára, hogy megváltoztathassák a napi rendet. Jongerius asszony. Csak a tisztázás érdekében, hogy hogyan dolgozunk, nem változtathatunk a napi renden fél óránként, vagy óránként. Úgyhogy én azt mondanám, a titkárságnak igaza van, levettük a napi rendről ezt a pontot. A második dolog pedig, és itt válaszolni szeretnék arra a megjegyzésre, amelyet Entire McIntyre tett. Korábban is volt már arra példa, hogy a koordinátorok döntöttek arról, hogy ismételten behagyjunk-e módosítókat, vagy sem, nem a szakbizottságon belül. Ez nem így volt itt most, úgyhogy meglepődve tapasztaltuk, hogy napirendre került ez a pont, anélkül, hogy a koordinátorok döntöttek volna erről. Úgyhogy úgy gondolom, nem szeretném támogatni azt, amit hallottunk. Köszönöm. I'll try to Megpróbál hivatalos lenni. Azt mondtam, hogy a demokráciába az is beletartozik, hogy időnként szava, szót kell biztosítani valakinek. Tehát a koordinátorok döntése alapján szeretné az EMPL módosítóit újra beadni, nem a szakbizottság döntése alapján, de a az egyes dokumentumok alapján előfordult már ez korábban is, de a hétvége előtt erre nem kerülhet sor most, úgyhogy szerintem ezt is figyelembe kellene vennünk. A javaslatom továbbra is az, hogy ezt a pontot vegyük le a napirendről. ahogyan ezt ma meg is erősítettük. És nagyon remélem, hogy ezt el tudják fogadni. Manor. Ich habe ja gelernt in elnök asszony. Én az foglalkoztatási bizottságban mindig sikerült megegyeznünk, és világos többségeket eh, sikerült elérni. Eh, még azt gondolom, hogy az eljárási témákban is sikerült megegyezni. Agnesnek e- igaza van, jobb lett, jobb lett volna, hogyha a koordinátorok eh, szavaznak. Én itt voltam most a ma a szavazás során. Én voltam a három szavazatból az egyik, én ellene szavaztam, de szerintem is túl kevesen voltunk, ez nem volt így jó jó. Nem azért döntünk, hogy elhalasszuk a döntéseket, hanem világos többséget kell kapni a javaslat mellett, ezért akarjuk ezt elérni. Azt gondolom, hogy mindig is ez tüntetett ki bennünket, mint szakbizottságot, hogy mindig egyességre törekedtünk. Combien de temps je dois tenir le bras levé? Mennyi ideig kell még itt jelentkeznem? Köszönöm végre. Mindannyian tudjuk, hogy a világon az első ö, hivatás a, gazd, a közgazdászoké volt, mert előtte káosz volt, úgyhogy én specialistája vagyok a káosznak, de ezzel szemben van a demokrácia és a józanész. Úgyhogy hogy a kettő egyet úgy támogatni, hogy ez egy egész tömeget képvisel, ez azt jelenti, hogy hogy mindenki uh, 10 másodperce 9 előtt érkezik, és manipulálja itt az eredményt, hát azért ez abszurdum. Úgyhogy én azt kérem, hogy az ilyen jellegű döntést, amely nem csak a barátom módosítóit kérdőjelezi meg, hanem az egész demokratikus eljárást is, hogy a megfelelő jelenlétben döntsünk, mert egyébként nincs megfelelő eredmény. És kérem azt, hogy itt a titkárság megfelelő módon rugalmasan, intelligensen álljon ehhez a kérdéshez, mivel tekintettel arra, hogy az ülés elején nem voltunk szavazóképesek, ez sokkal demokratikusabb lenne, mint ez a 2-1-2 plusz. Úgyhogy az ilyen jellegű döntések esetében úgy gondolom, hogy a józanésznek kell itt dominálnia. Kérem mindenki gondolkodjon el ezen ennyire ragaszkodni a szabályokhoz, hát ez egy kicsit már túlzás. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is azok közé tartozom, akik fél tízkor érkeztek, és nem kilenckor. Persze ugyanolyan hibás vagyok, hogy fél órát késtem, Mielőtt eljöttem, megnéztem a napi rendet, és ugye az elején az volt, hogy napi rend elfogadása, az az egyes pont, és a napi rend az az egyestől től pontig tart, és a napi rendben nem volt benne, hogy már 9 órakor azt javasoljuk, hogy a 8-ast leveszük a rendről. Hogyha ez benne lett volna a rendben, akkor 9-kor megérkeztem volna, akkor nem 6-kor indultam volna el reggel otthonról, hanem 5 órakor, hogy ne kerüljek a dugóba, amikor Brüsszelhez érkezem, és akkor itt lettem volna a szavazáskor. A szavazás akkor érvényes, hogyha előre bejelentik, hogy szavazás lesz. Tehát ha rajta lett volna a renden, hogy szavazás lesz arról, hogy marad vagy nem a 8-as napi rendi pont, akkor mindannyian megérkeztünk volna 9-re. Azonban a napirend jóváhagyása az legalábbis négy éve képviselői korom óta két-három másodperc alatt történik, és elfogadjuk azt, ami rajta van a napirenden. Úgyhogy teljesen normálisnak gondolom azt, hogy Kálves Ambon úr javaslatának megfelelően járjunk el, mert én úgy érkeztem, hogy a rendel szerepel a nyolcas pont, és nem egy olyan rendel, ami azt tartalmazta volna, hogy esetleg szavazunk arról, hogy visszavonjuk el a nyolcas pontot, avagy sem. Köszönöm. Elnök, nem vagyok benne biztos, hogy mindent értettem, de semmiféle államcsínyt nem terveztünk, csak egyszerűen szerettünk volna haladni a napi rendel, a lehető leghatékonyabb módon. Kérem, adjanak néhány percet, hogy a titkársággal megbeszéljem, hogy milyen megoldást találunk, de kérem mindenki maradjon a teremben, mert ez is egy államcsíny része lehet. Köszönöm. Okay, friends, take your seat. Jó, kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. We will vote, but... Szavazunk. De először a titkárságnak adok két percet, hogy megmagyarázzák a helyzetet. Tessék. Az önök, ön kedves engedélyével. Az a helyzet, mint a plenárison, a napi rendet elfogadjuk az ülés elején. Azok részéről azok fogadják el, akik jelen vannak, és ez a válasz a kérdésre. És az általános költségvetésről szóló szavazás és emellett mailben, e-mailben is tájékoztatunk mindenkit, hogy akkor kezdünk és szavazunk. Jó, akkor javaz, akkor szavazzunk, rendben van? Mert ezt akarja a többség. Legalábbis azok, akik hozzá akartak szólni. Attól félek, ha nem szavazunk, akkor olyan értelmezések kelnek lábra, amelyeket el szeretnék kerülni. Úgyhogy ezért eh, hoztam ezt a döntést. Akkor szavazólista, eljárás, eljárás. Kávé Csambonult pontosan ezt akartam elérni, és ez ezért ön nagy tiszteletet eh, érdemel. Eh, asszonyom, elnök asszony, a demokrácián kívül, illetve a formalitásokon kívül a demokrácia iránti érzés is nagyon fontos szempont, és ez mindenképpen kitünteti önt ez a döntés. Sean Simon? Én csak annyit szeretnék mondani, hogyha ezt a szavazást elveszítjük, akkor később majd szavazhatunk, amikor mások vannak itt, vagy más többségek vannak itt? Ki tudja, ki tudja, mondja az elnök. Minden esetre akkor kezdjük. Yes, we start by voting on shall we vote? Akkor most arról szavazunk, hogy szavazzunk-e mellette. Ellene. Ellenőrizzük, hogy tényleg minden előírásnak megfeleljünk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25 szavazattal. Jó, akkor térjünk rá a szavazásra. Egyesével haladunk. Employment 55O3 mellette. Ellene. Azt mondanám, hogy elutasítottunk. Employment 5503 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Következik 5505 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Employment 5506 mellette ellene tartózkodás elutasítva, employment 5508 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 5508-at ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Harmincan voltak ellene. Világos. Akkor következik az 55-10 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 55-10-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, mellett. 30 voltak mellette, és 6 voltak ellene. 55-11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 elutasítva. Most akkor mit jeleznek a kezükkel? Vagy fordítva jelzik? Vagy mi a helyzet? Szavazzunk végig elektronikusan? kérdezi az elnök, mert egyesek máshogy mutogatnak, mint ahogy ezt várom. 55-11, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 32 szavazattal. Most akkor mindenki látja, és egyetért 55-13. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. senki nem volt mellette, 32-en voltak ellene. 55-14, megnyitom a szavazást. Ötvenöt, tizenegy. Tizennégy, ötvenöt, tizennégy, tizennégy. 31-en voltak ellene, egy ember volt mellette. Akkor következik az 55-17. Megnyitom a szavazást. 55-17. Lezárom a szavazást, 31-en voltak ellene, 4-en voltak mellette. 55-18, megnyitom a szavazást. 55-18. Lezárom a szavazást. 32-en voltak ellene, 4-en voltak mellette. 55-19. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 en voltak ellene, 4-en mellette. 55-21 mellette, illetve nem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en voltak ellene, és 7 mellette. Következik az implement 55, 43 és 44-et visszautasították, illetve most egy kis zavartámat. Együtt szavazunk a kettőről, tehát 55-43, 55-44, a kettőről együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Huszonkilencen vannak mellette, 80 ellene. Következik az 55-27. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 19-en ellene. 55-31. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 20 mellette, 12-en ellene. Employment 5533. Megnyitom a szavazást. négyen voltak ellene, hárman mellette. Employment 55, 34 és 35 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 30-an mellette, egy személy ellene. Következik az Employment 55-36. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 voltak ellene, 15-en mellette. Akkor következik az Employment 5537. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, hárman mellette, 33-an ellene. Következik az Employment 55, 38. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an voltak ellenek, 9-en mellette. Utolsó. Employment 55-42. Megnyitom a szavazást. Huszonheten mellette, kilencen ellene. Köszönöm szépen! a részvételt. Akkor ezzel most mehetünk tovább. Úgy, lát, úgy látszik, eléggé egységesek vagyunk, ami a szavazást illeti. A következő napi rendi pont a tengerészek minimális képzésének minimum szintje. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek. aki a Kanári-szigetekről érkezett. illetve Ori szigetek Köszönöm szépen, elnök asszony, de várok, amíg egy kicsit rend lesz a teremben. Megadom a szót a jelentéstevőnek a 9-es pontban a tengerészek képzésének minimum szintje, Ribeiro asszony az Azori szigetekről. Azt hiszem gyakorlatban is ismeri ezt a témát, a tengerészek munkakörülményeit. Meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ezt a ezekkel a kedves szavakkal vezette be a témát, és az Azori szigeteket. Portugália és az Azori szigetek olyan terület, amelyekben, amelyek érintenek a tengerre vonatkozó eh, témák, kérdések. Az Azori szigetek meghatározza ez a kérdés. A legtöbb információ, ami e, ezzel kapcsolatban felmerül, e, számunkra létfontosságú. Ezek a minimum követelmények, vagy a képzés minimum szintje nagyon fontos e, a teljes közlekedési ágazatban. Tudjuk, hogy az áruforgalom 90%-át a tengeren folytatják, és a belső kereskedelem nagy részét is. Tehát ennek nagyon nagy hatása van a gazdasági és foglalkoztatási ágazatra. Általában az információ és a tengerészek képzése hozzájárul ahhoz, hogy sok ember életet meg is lehet menteni. Sok eh, ki, eh, olyan operáció vagy művelet esetében, amelyet a, te, a hajón végeznek. Az európai zászlók alatt közlekedő hajókra is vonatkozik ez, javítani kell a helyzeten. A tengeri ágazat globál, globális ágazat, globalizált ágazat, és ezért nagyon fontos, hogy a normák megfeleljenek a nemzetközi követelményeknek és a legújabb fejleményeknek. Ezen irányelvre vonatkozóan, amely a tengerészek képzésének minimum szintjét illeti. Ez a 2005-ös irányelvet dolgozza át, és egyszerűsíteni szeretnénk a jogszabályokat, és a már meglévő hézagokat bezárni. Fontos az, hogy a tengerészek, a harmadik országból érkező tengerészek is egyenlő munkafeltételeket tapasztaljanak. A biztonság és a minőség biztosítása nagyon fontos, főleg érvényes ez a tengerészek védelmére, mint munkavállalók védelmére. Ez kell, hogy legyen a legfontosabb szempont számunkra. Az átláthatóság fontos ezen munkavállalók esetében is, mind ami a kommunikációt illeti, a munka lehetőségekre vonatkozó kommunikációt, illetve a diplomák képesítések kiadását illetően. Az is fontos, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a tengerészek, a harmadik országból érkező tengerészek képzését, képesítését elismerik. Ez egy nagyon komplex téma, nagyon fontos a diplomáciai együttműködés ezen a területen. Ezért eh, fontos az is, hogy eh, ezt az eljárást eh, egyszerűsítsük. Nincs túl sok időnk. Nem szabad csak az egyszerű öm, utat választani, és folyamatosan halogatni a döntést. A nemzetközi egyezményeket is be kell tartani. A szubszidiaritás elve is fontos téma, ezt mind, eznek mindig érvényben kell lennie. A konvergencia az egyik legfontosabb címszó. Hogyha felmerül annak a veszélye, hogy ezek az eljárások politikai hatalmi játszmák tárgyát képezik, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság cselekedjen, fellépjen, hiszen a bizottságnak van ezen a területen kompetenciája. Ezt az utat kell járnunk. Ett Ettől függetlenül még szeretném elmondani, hogy a hármas módosítójavaslatomban megpróbáltam az angol javaslatra koncentrálni, és ez megfelel az én mm, nézetemnek. Ettől eltekintve, most idézek, ettől eltekintve a tengerészek a tagállami értékelés célját és tárgyát kell, hogy képezzék, és hogyha szükséges, akkor szükséges képesítési képzési programokon kell részt venniük. Nagyon fontos, hogy a hármas módosító javaslatnak a fordítását korrigálják. Elnök asszony, természetesen rendelkezésre állok, hogyha vannak kérdések, és a kollégák javaslataira szívesen reagálok azzal a céllal, hogy konszenzusra jussunk a jelentést illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ribeiro asszony, a bevezetőt. Nagyon örülnék, hogyha ha a hozzászólásokat a kollégák két percre tudnák korlátozni, és most megadom a szót Páda úrnak, az árnyék jelentéstevőnek. Tessék! Köszönöm szépen. Én három évig dolgoztam egy tengerész társaságnak, és nagyon fontos, hogy a tengerészek képzése megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak. Nem engedhetjük meg azt, hogy ezen standardektől eltérjünk, csak azért, mert túl sokáig tart ezen sztenderdeknek megfelelni, vagy harmonizálni ezeket. Nekünk inkább vezető szerepet kellene ebben játszanunk, és ezért mindenképpen üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát. Az is fontos, hogy hogyan használjuk az európai alapokat, pénzeszközöket. Nagyon kevés tengerész van itt harmadik országokban, és szerintem a derogációt meg lehet adni a képesítés ellenőrzését illetően. A tengerészek képesítése szempontjából nagyon fontos, hogy ez magas szintű legyen, és ezért a versenyképesek legyenek egy eleve versenyképes ágazatban, például ami a digitális eszközök használatát illeti. Köszönöm szépen Ribéro asszonynak a munkáját, itt vannak azonban még nyitott kérdések, amelyeket mindenképpen az árnyékjelentéstevő ülésen igyekszünk majd tisztázni. Például a határidők mm, csökkentése. Aztán néhány saját módosító javaslatot fogok benyújtani, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés. Köszönöm szépen. Jana Tum következik most. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát érdekes hogy hat képviselőből kettő mindig mindig észtek árnyék jelentéstevők ebben a jelentésben. Ez egy Hemingway idézet emlékeztet engem, mely szerint minden kikötőben van egy részegészt. A téma nagyon technikai jellegű. Itt a tengerészek munka feltételeiről van szó, képzés és egyéb körülmények. Az Európai Unió várja, az Európai Unióban elvárható a képesítések kölcsönös elismerése, és javítani javítani kell a harmadik országokból érkező tengerészek képesítésének, az elismerésének a lehetőségeit. Az érdekelt feletek a javaslattal kapcsolatban, a bizottsági javaslattal kapcsolatban ellentmondásos nézeteket vallanak. Egyes szakszervezetek úgy látják, hogy a szociális dömpinggel szembe lehet menni ennek köszönhetően. A hajó tulajdonosok pedig arról beszélnek, hogy az Európai Uniós sztenderdek lehetnek veszélyben. Nagyon fontos, hogy a középutat megtaláljuk, amikor az európai hajók próbálnak elmenekülni az európai az európai jogalkotás, vagy az európai jogérvényesítés alól, de közben európai támogatást akarnak kapni. A jelentéstevő és az Európai Bizottság javaslatait tehát mindenképpen meg kell vitatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. E, Kérdezem, hogy ha Riki úr e, nincs itt, Peri Mantele asszony itt van-e? És valaki, aki helyettesíti esetleg a zöldeknél? Gerike úr nem akar hozzászólni. Janatom nincs itt. Karima Deli nincs itt, az FDD-től senki sincs itt, akkor uh, Márten úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Ribéro asszonynak a tengerészek képzésének minimum követelményeit. Igaza van, az Európai Bizottság nem igazán hatékony a verifikációt tekintve. Az Európai Bizottság valóban három évet akar -e adni a képesítés javítására a harmadik országoknak? Hát nem. Nagyon figyeljünk oda, hogy milyen veszélyek fenyegetik az európai hajókat. Osztjuk az ön véleményét, és még ennél is messzebb megyek. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság a hatástanulmány alatt nyújtja be ezt a javaslatot, amely, az Euró- amely a tengerészekre vonatkozik, még akkor is, hogyha az eljárásnak meg kell változ- változnia. A négyes oldalon az van, hogy az eljárás nem veszi figyelembe hogy hányan vannak azok a tengerészek és tengerésztisztek, akik a harmadik országból kívánnak alkalmazni. Mi az Európai Parlament foglalkoztatási bizottsága vagyunk, és úgy tűnik, hogy senki nem aggódik amiatt, hogy mi lesz a helyzet a mi munkanélkülieinkkel és munkát keresői, keresőinkkel. Ebben az értelemben fogok módosító javaslatokat benyújtani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje október 16-a déli 12 óra, az Ample szakbizottságban 26-án, vagy november 27-én lesz a szavazás, a TRAN szakbizottságban, az illetékes szakbizottságban pedig jövő év, január 22-én lesz a szavazás. Köszönöm, és akkor mehetünk tovább. Maria Arénának adom meg a szót, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a téma. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kell kérnem. Az árnyék jelentés, az árnyék jelentéstevő eh, tőle elnézést kell kérnem, mert egy kicsit eh, el eh, húzódott a munka, mert ugye egy szankciót kaptam, mely szerint nem vehettem részt a hivatalos üléseken az Európai Parlamentben, és ezért elhalasztódott a munka, sokáig tartott, eh, eh, Roland kollégámra tekintek, aki szintén ennek a szankciónak az áldozata lett. Mi eh, azért kaptuk ezt a szankciót, mert a tolmácsok munkáját igyekeztük védeni, és nekik még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Ami az európai globalizációs alapot illeti, az általán megfogalmazott javaslat alapján 276 módosító született, amelyet benyújtottnak ehhez a javaslathoz. Már foglalkoztunk néhány kompromisszummal, különös tekintettel a preambulum bekezdésekre, és október 10-től kezdve folytatódik a munka ezzel kapcsolatban. Ami az árnyékjelentés készítő küléseit illeti, októbertől novemberig próbálunk meg ilyeneket szervezni relatíve gyorsan, mert nem sok az időnk a globalizációs alap vonatkozásában, és Európai Parlamentként novemberben szeretnénk egyértelmű indikációkat megfogalmazni a tanácsnak, amelyet aztán majd elfogadnak. Tehát három árnyékjelentés készítő ülésre kerül sor, október 23, november 8 és 13-án, és november 19-én vagy 20-án szavazzunk várhatóan itt az plusz szakbizottságban. A módosítók alapján remélem konstruktív munkát tudunk majd végezni a globalizációs alkalmazkodási alapról, ahogy azt már elmondtam, rendkívül hasznos alapról van szó a munkavállalók számára, és ha lehet, még hatékonyabban tudjuk elősegíteni ezen személyek beilleszkedését, akik elvesztették munkájukat. Tehát az újabb munkahelyekre gondolok itt. Délben találkozunk az európai globalizációs alapja tekintetében Charleroi-ban és Belgiumban a Ford Gang a gépkocsi gyártás terén is tevékenykedünk, és ez kiegészíti majd ezt a tevékenységet egy régió minden érintetjével, akik együtt aztán egy fantasztikus sok hatást követően döntenek, mert ugye bezárták ezt az üzemet. A Caterpillar-re utalnék, nem csak a munkavállalók, a munkaadók, az egyetemi dolgozók, a helyi fejlesztők próbálják meg garantálni azt, hogy újra munkahelyeket teremtsenek ott ebben a régióban, és azt gondolom, hogy ez Európában rendkívül fontos, hogy ne hagyjanak el bizonyos régiókat az emberek, azért mert átalakul az ipari tevékenység ezen területeken. Úgyhogy kérem, jöjjenek velünk, 12.30-kor kezdődik az ASB 3 nem tettem fel a szemüvegemet. Azt hiszem a 3H-ban, de majd még pontosítom, hogy hol lesz ez. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Aréna asszony. Megadom a szót Van Denkenelen úrnak parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. E, üdvözlöm a kedves kollégákat. Ahogyan a jelentéstevő is e, megerősítette, igen, e, pár árnyék előadói találkozó elmaradt, ezért a következő hetekben még sokat kell dolgoznunk. A preambulum bekezdésekre vonatkozó kompromisszumos javaslatokat most kaptam meg, köszönöm a sok munkát, de szeretném kihangsúlyozni, hogy itt még azért sok munka vár ránk. A módosító módosítók fele a cím megváltoztatására vonatkozik, és hát szerintem ez nem éppen egy legfontosabb kérdés, de a frakcióm szerint azért az nagyon fontos, éppen az a fontos, hogy biztosítsuk a hozzáférést a globalizációs alaphoz. És az úgy tűnik, hogy konszenzus alakul ki a kollégák között, a, hogy csökkentsük a küszöbértéket, hogy hány munka, munkáját elvesző munkavállalótól lehet igénybe venni az alapot. A, az EGA ból származó forrásokat elbocsátáskor veszik igénybe, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy reaktív alap, tehát mert csak az elbocsátások után lehet igénybe venni ebből a támogatást, ezért nagyon fontos különbség ez a strukturális alapokhoz képest. A dossziével kapcsolatos első találkozók során ez a vélemény alakult ki, meg tudjuk fogalmazni a kompromisszumokat úgy, hogy ez minden zavart, politikai félreértést is el lehessen majd kerülni. Várom a lehetőleg hamarosan megrendezések, megtartásra kerülő árnyékelődői találkozókat, ahol a kompromisszumokat véglegesítjük. Köszönöm szépen, Gerike úr, parancsoljon. Köszönöm. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapot eh, tehát életben tartjuk, mint European Transition Fundot. A célok persze nagyon jók, a struktúra, a szerkezet átalakítás nehézségeit szeretnénk enyhíteni, de itt sok mindent újjá kell, újat kell teremteni, és ez fentről lefelé nem megy, itt nem bürokratikus újra elosztásra van szükség. Hagyjuk ezt a pénzt a tagállamoknál, a régiókban. Ezért az én frakcióm kitart mindig amellett, több szubszidiaritásra van szükség, kevesebb bürokráciára, nagyobb mozgásteret kell adni a tagállamoknak a globalizációk kapcsán is. Köszönöm, Gerike úr. Harkin asszony következik. Köszönöm, és köszönöm a raportőrnek is a munkát. Azt hiszem, legtöbbünknek ugyanaz a célja, bár a megközelítésben vannak különbségek. Azért úgy gondolom, hogy meg kell tudnunk találni a kompromisszumokat, vagy a módosítókat, amelyeket, amelyekben egyet tudunk érteni. Nem értek egyet Gerike úrral. Az EGA lényege a szolidaritás, EU szintű szolidaritás. És nem csak azért jött ez létre, mert ez egy szép dolog, hanem azért, mert az EU-nak a kereskedelemben teljes körű hatásköre van. Tehát, hogyha valamilyen döntést hozunk, közvetlenül csak az EU intézmények hoznak valamilyen intézkedést, és annak káros hatása van a foglalkoztatásra, akkor észszerű elvárnunk azt, hogy megpróbáljunk olyan intézkedéseket is hozni, amelyekkel enyhítjük ezeket a negatív hatásokat, ugye e, ez a globalizáció. A kompromisszumokról szólva, melyeket már bemutatott eh, a jelentéstevő, eh, Nos, van több eh, apró kérdés, de ezeket nem itt most, most kell megvitatnunk, hanem majd az árnyék előadók találkozóján. De van néhány nagyon fontos kérdés, amiket szeretnék röviden megemlíteni. Először is, ami a munkahelyek számát illeti, hogy mikortól lehet az alaphoz folyamodni. Ez 500 volt a régi rendszerben. Most ez 250-re akarja leszállítani a bizottság, ami szerintem észszerű. De vannak módosítók, amik még ennél is kisebb számot akarnak, 150 és 200 között itt. Az én véleményem az, hogy ez túl alacsony küszöb lenne, és el is mondom, hogy miért. Meg kell őriznünk azt, hogy ez az alap európai szinten működik, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kis munkaerőpiacok is vannak. 250 a minimum, de a kérelem kapcsán az 50 százalékos elbocsátási rátát is figyelembe kell venni, tehát sok 250 küszöb alatti e, kérelem is sikeresnek bizonyult, és megkapta a támogatást. Ugyanabban az ágazatban össze kell e, adni a kérelmeket, illetve az elbocsátottak számát, és akkor el lehet érni a 250-es számot, például az építőiparban, vagy a textiliparban, ruházati ágazatban, ahol mondjuk egy-egy cég 5 vagy 10 embert bocsátott el, de az egész ágazatban elbocsátott összes e, munkavállalót számát összegezve el lehet térni a küszöböt, úgy a 250 úgyhogy remélem, hogy ebben meg fogunk tudni egyezni. A társ finanszírozási ráta kapcsán egyetértek a bizottság javaslatával, hogy ez az ESA plusz ráta legyen, ugyanis a tagállamok kalibráljanak inkább, mint az, hogy most itt önkényesen mondjunk valamit, hogy mondjuk 70 százalék, ami a javaslatban szerepel, vagy bármilyen más számot már azt hiszem, hogy most elég sokáig beszéltem az árnyék előadók dolgoznak ezen tovább. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a nagyon jó munkát. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Vivianta López urat nem látom, és senki nem helyettesíti őt. Monika Vána a zöldektől lenne a következő, de ő sincs itt, és senki nem kívánja őt képviselni. Laura Agia IFDD parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ezt már az előző ülésen is elmondtam, köszönet Maria Arena kolléganőnek a végzett munkáért, és főleg azért, mert egyetértünk azzal, amit mondott, a rendelet felülvizsgálatát illetően. Nagyon fontos, hogy konkrétabban támogatható legyen ez az alap, amely aztán fenntarthatóan tudja támogatni azokat a cégeket, amelyek a globalizációs válság eredményeit a bőrükön érzik. Módosító indítványaink alapvető aspektusokra irányulnak, és egyetértek Aréna nővel, aki ő osztja képzeléseinket. Szeretném megerősíteni annak fontosságát, hogy a terciál szektorba is be kell venni ezt a kérdést, hogyha valamilyen válság üti fel a fejét. És védeni kell ezeket a munkavállalókat, mint önálló munkavállalókat, de másfajta védelemre van szükségük. Úgyhogy ki kell terjeszteni ezt a védelmet a piaci problémák felmerülése esetén. Tehát a harmadik, a terciális szektort is le kell, hogy fedjük megelőző jelleggel. Nagyon fontos, hogy a globalizációs alap mindenkit védjen, akiknek akár ha meghatározott vagy meghatározatlan időre szóló szerződése van, vagy önálló munkavállaló. Tehát maximálisan ki kell terjeszteni ezt az eszközt mindenfajta munkavállalói kategóriára. Aztán a 40 nap az értékelésre az ötcsillagos mozgalom szerint a legkorrektebb időpont, végül pedig, ami a teljesítményt illeti, figyelembe kell venni azt is, ami aztán az adatok megfelelő gyűjtését, hatékony tárlását illeti, a minőségi, mennyiségi eredmények vonatkozásában a lehető harmonizáltabb módon Szerintünk ezek a legfontosabb pontok, amelyekre koncentráltunk ma. Biztos vagyok benne, hogy az eladóval együtt végzett munka, akit egyébként még egyszer szeretnék köszönettel illetni, azzal kapcsolatban, hogy beszéltünk arról, hogy ki tudná felhasználni ezt az eszközt, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon jó munkát fogunk tudni együtt végezni. Köszönöm még egyszer. Bizotto. Köszönöm. Bizotto asszony következik, parancsoljon. Merci, Madame le Président, je vous prie de bien vouloir Köszönöm szépen. Szeretném kimenteni Bizotto asszonyt, hogy nincs jelen. Köszönöm. Sorry, whom will speak for you? És akkor ki szólal fel helyette? Senki, tehát nincs itt az árnyék előadója ennek a frakciónak. Akkor összefoglalom. A e, foglalkoztatási szakbizottságban november 20-án szavazunk erről a dosszéről. Akkor megyünk tovább, rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Nem, még az előadó szeretne mondani valamit. Parancsoljon. Nagyon köszönöm, csak nagyon gyorsan azzal kapcsolatban, amiket ö, hallottam, és fontosnak vélem őket. Az első, Tom, Nyilván nem olyan fontos, hogy a címen változtassunk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, de ha a hatály már nem kizárólag a globalizációs jelenségekhez, hanem az átmeneti dolgokhoz is kapcsolódik, legyen az energiára vagy technológiára vonatkozó. Úgy gondolom, hogy a címet is a realitásokhoz kell ö, ö, módosítani, mert ezek nem csak globalizációs jellegűek, úgyhogy így jogos a dolog. Persze ez nem alapvetően fontos dolog, de ha átmeneti jellegre vonatkoznak azok az intézkedések, amelyekre gondolunk, fontos. Aztán a második aggály, amelyet a néppárt fogalmazott meg, nagyon fontos, hogy hozzáférhetőbb legyen ez az alap. Igen, ez így van, és köszönet a bizottságnak, a módosításokért, ami a küszöbértékeket illeti, az érintett munkavállalók számát, illetve az időszakokat, amely lehetővé teszi azt, hogy könnyebben hozzá lehessen férni ez az alaphoz. Majd lesz még egy pár módosítónk kiegészítésképpen, hogy több információ legyen a tagállamok számára, nevezetesen, hogy hogyan tudnak fellépni, én azt gondolom, hogy ami a finanszírozást illeti, tehát a különböző százalékos értékeket nagyon fontos, ezt meg kell vitatni, és a, itt a szociális alap plusz azra gondolnék, ami a százalékos értékeket illeti, hogy milyen mértékben lehet hozzáférni, hozzájárolni hogy aztán 70 százalék, stb. stb. a százalékos érték egy olyan alap vonatkozásában, ami nem igazán hagyományos jellegű alap, hanem re, ö, amely reagál arra a helyzetre, hogyha átszervezés miatt ö, elbocsátásokhoz nyúl egy vállalat. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a munkavállalók populációját illetően. Ö, ami a 250-et illeti foglalkozunk vele, sok módosító célozta meg önnek csökkentését. Mindenkinek meg volt a maga érve emellett, és nagyon remélem, hogy lesz kompromisszum ebben a témában. Nem vagyok fetisista, figyelembe véve a helyszíni realitásokat, elképzelhető, hogy lehet még jobban csökkenteni, de vannak administratív kezelési kritériumok is, hogyha túl alacsony ez az érték, akkor nehezen tudjuk majd ezt kezelni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy erről is érdemes egy eszmecserét folytatni. Harkész asszonynal is egyetértek, amikor Gerika képviselőnek válaszol, hogy ez nem európai kérdés. Dehogy nem. Ez a kérdés igenis az, hogyha akár technológia, akár környezetvédelmi, globalizációs változások következnek be, akkor bizony Európát érinti ez a történet, és ennek európai szintű hatásai bizony ide tartoznak, mert a globalizációs alap, alkalmazkodási alap a szolidaritás megnyilvánulása azokkal szemben, akik nehéz helyzetbe kerültek. Úgyhogy szerintem a szolidaritási mechanizmusokat igenis meg kell tartani. Végül pedig, ugyan senki nem említette, én azonban a javaslatomban megfogalmaztam azt, hogy nem anticipálás érdekében, de szélesítsük ki ezt a lehetőséget azon munkavállalók vonatkozásában, akik kollektíve veszítették el munkahelyüket, de egyes régiók vonatkozásában is, ahol drasztikusan ö, nagy ö, létszámot érintően zárnak be üzemeket. Szerintem segíteni kell az itteni munkavállalókat. Például Portugáliában volt erre példa, textiliparban ahol 80%-ban nők dolgoznak. Minden tiszteltem a portugál kormány irányába, mert egy javaslatot fogalmaztak meg, hogy hagyományos női ágazatokba kerüljenek ezek a hölgyek. Például a gyermekek gondozása, vagy a háztartási munka területére. Portugáliában, Észak-Portugáliában nem volna esetleg érdekes megvitatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak? Olyanok számára, olyan nők számára, akik valamilyen ismeretet szereztek már a textiliparban, ahelyett, hogy átirányítsák őket más területekre, állami ágazatokba, ahelyett, hogy olyan területekre irányítsák őket, amelyek maszek jellegűek, és nem igazán hagyományosan nők. Mert azt hiszem sztereotípiákat ö, ö, vasol, ö, valósítanak itt meg, hogy az ember nő, akkor vigyázzon a gyerekekre, hogyha nem, akkor ö, ha férfi, akkor menjen a repülés területére. Szerintem ez nem helyes így. Úgy gondolom, hogy a gazdasági szereplőknek egy ilyen sok hatás után össze kell dugni a fejüket, és a lehető legjobb lehetőségeket megtalálni, és ne segítsék elő azt a megoldást, hogy hát majd az állami terület beszívja itt a munkanélkülieket erről a területről. Azt hiszem, hogy érdemes lenne egy kicsit új szemszögből megvizsgálni ezeket a helyzeteket, dinamikusabban, mint ahogyan ez eddig történt. Nem a bizottság részéről értem ezt a dinamizmust, se nem a munkavállalók részéről, hanem a megoldás területéről, amelyel rendelkeznek pillanatnyilag az európai régiók, és amelyek lehetővé tennék azt, hogy jobban, el lehessen osztani, vagy újra belendíteni, a, beindítani a gazdasági fejlődést egyes területeken. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Arena. Köszönöm, Arena asszony. Rátérünk a rendünk 11. pontjára, de még előtte hagyd mondjam azt, hogy november 20 23-án fogunk szavazni itt a foglalkoztatási szakbizottságban az EGÁ-ról. 11. pont, munkáik során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme, és Ágyjai asszonyi a szó, aki az előadó. Köszönöm, elnök asszony elolvastam az összes módosító indítványt, amely a rákeltő anyagokkal kapcsolatos irányát tervezetre vonatkozott, és és készítők, frakciótagok küldték el nekünk, és már foglalkozunk ezekkel annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb egy kompromisszós javaslattal állhassak önök elé. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy már én is beadtam néhány módosítót, a jelentés kapcsán. Itt a ö, különböző gyógyszerek, toxikus gyógyszerekre ö, szeretnék kitérni, és keresünk egy közös pontot most ebben a témában. Elégedetten tudom elmondani, hogy már közel vagyunk egyfajta keret, kompromisszum megtalálásához hogy 2019. szeptemberében már is legyen egy olyan lista, ahol a ö, mérgező, rákkeltő vagy mutagén ö, anyagokat tüntetik fel, gyógyszereket egy listán, azon konzultáció alapján, amelyet a konzultatív bizottsággal ö, folytattunk. a... Ez rendkívül összetett téma, ö, de hiszem, hogy mindenki jó szándék alapján sikerül egy közös pontot találni, és az irányelvbe beilleszteni ezeket az anyagokat. A kis és vállalkozások is nagyon fontosak. Ebből a szempontból vissza szeretnénk térni arra a közös pontra, amit már korábban is kerestünk. Az irányelvben a különböző politikai frakciók között bizonyos egyensúlyt találtunk, ami a határértékeket illeti, és amit a bizottság javasolt. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is konstruktívan tudunk majd eszmecserét folytatni, hogy megfelelő kompromisszumot találjunk. Itt a berilliumra, a kadmiumra utalnék, hiszen azon módosítók alapján, amelyeket benyújtottak, úgy tűnik, hogy ezek olyan anyagok, amelyek bizonyos szempontból távolságokat szültek az egyes képviselők között, legalábbis ami a küszöbértékeket illeti, amelyet a bizottság javasolt. Aztán a dízel kibocsátásokkal kapcsolatban is lesznek módosítók, az irányelv első részével már foglalkoztunk ebből a szempontból, és remélhetőleg a három oda egyeztetés során sikerül megállapodni majd a tanácssal a mi álláspontunkat illetően. Úgyhogy nyilván rendelkezés elé állunk mindannyiuknak az együttműködés érdekében, hogy az irányelv ezen részében is jobb eredményt tudjunk elő, elérni, hogy minden munkavállaló egészségét jobban védhessük, és olyan intézkedéseket hozhassunk, amelyek fenntarthatóak, és amelyek a munkavállalók érdekében hozott intézkedéseket még jobban megerősítik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ralen úr az egyik árnyék előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy most milyen fázisba kerültünk, és remélem, hogy a bizottság is most már tudatosan arra gondol, hogy folyamatosan kell felülvizsgálni ezt a részt. Ami a harmadik részt illeti, a dízelrel kapcsolatos módosítókat elfogadom, de nagyon remélem, hogy minél gyorsabban vissza lehet majd őket vonni, hogyha a második adagot adaggal kapcsolatban megállapodunk. Úgy gondolom, hogy sok munkára van szükség az előadó vonatkozásában, különböző témákban. Ami a mérgező anyagokat illeti, nagyon remélem, hogy a bizottság javaslattal él majd, hogy hogyan álljunk ezekhez, mert nagyon fontos, hogy a munkavállalókat védjük, hiszen vagy nagyon komoly rákos betegségeknek vannak kitéve, vagy pedig gyógyulniuk kellene ezekből a betegségekből, de hát ugye ez a tudósok véleményétől függ, illetve a partnerek hozzáállásától. Ami az átmeneti időszakot illeti, illetve a küszöbértékeket, azt hiszem nagyon fontos, hogy olyan megállapodásokra támaszkodjunk, amelyek a szociális partnerek között már léteznek, annál is inkább, hogyha olyan eset áll fel, amikor nem felelnek meg a tudományos eredményeknek. Delegált aktusok. Attól tartok, hogy egy Pandora szerencéjét nyitjuk itt meg, hiszen olyan dolgokról van itt szó, amelyek csak a nem alapvetően fontos dolgoknál léphetnek életbe. Itt viszont nagyon fontos dolgokról van szó, amelyek alapvetőek, és szerintem nem delegált aktusok kategóriába kellene, hogy tartozzanak. Nem sok az időm, marad még egy-két nyitott kérdés, úgyhogy szerintem sokat fogunk dolgozni az előadóval, az készítőkkel. mert hát van már tapasztalatunk ebben, és tudunk hatékonyan együttműködni azért, hogy megtaláljuk a szükséges kompromisszumokat, azzal a célral, hogy jobban védjük a munkavállalókat ezen anyagokkal szemben. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, Roland úr. Szeretnék én is árnyék előadóként röviden hozzászólni ehhez a jelentéshez. Mindenek előtt köszönöm eh, Ágia asszonynak és a többi árnyék előadónak az eddig elvégzett munkát. A saját módosítóimhoz szeretnék röviden hozzászólni a CMD2, a dízel határértékkel kapcsolatos módosítomat újra benyújtottam, tehát a dízel emisszióval kapcsolatos módosítót, de remélem, hogy ezzel a kérdéssel nem kell majd foglalkoznunk, hanem ezt majd sikerül megoldani ezen hetek során, amikor a CMD2-ről folyik a trialógus. De akkor a határértékek nélkül fogom benyújtani a e, módosítót, hiszen három millió munkavállaló van e, kitéve ezeknek a e, károkozó anyagoknak, nem várhatunk tovább. Ami a citotoxikus gyógyszereket illeti, a módosítomban arra kérem a bizottságot, hogy a karcinogén-mutagén irányelvbe még milyen más gyógyszereket kellene felvenni. Itt az előadóval konzultálva világos, hogy az egészségügyi dolgozók számára súlyos kockázatokat jelentenek ezek az anyagok. A bizottság a elő, elővigyázatosság folyamat, a due diligence folyamat keretében ezt felül fogja vizsgálni, hiszen itt nagyon fontos importgyógyszerekről van szó, és erről sem szabad megfeledkeznünk. A többi kollégához hasonlóan eh, a formaldehid eh, kapcsán eh, a formalin orvosi felhasználását nem szabadnak korlátozni véleményem szerint sem, és nem állok egyedül ezzel a véleményemmel. Talán a bizottság is segíthet itt egy megfelelő megfogalmazásban. Azután itt van a kadmium kérdése. Szeretném világossá tenni, hogy a bizottság javaslatai követik a tanácsadó testület ajánlásait, ezért ezt nem látom indokoltnak kifogásolni, ez az a folyamat, amit nekünk is el kell fogadnunk. Ideális esetben a parlament elfogadja ezt a részt, hiszen a biomonitoring kérdésére is felhívták a figyelmünket. Itt vannak nagyon fontos ipari szabványok, amelyek védik a munkavállalókat. Megkerestek engem is többen a biomonitorozás folytatásának a szükségességére hívták fel a figyelmet, de lehet, hogy a bizottságnak felteszek majd ezzel kapcsolatban kérdéseket. Például hogyan látják a kadmium kapcsán a biomonitorozást, ez egy megfelelő eszköz, amit tényleg lehet használni, és hogyan látják a határérték, illetve a biomonitorozás szerepe közötti kapcsolatot még mm, én nem értem lehet talán teljesen, de nem tudom, hogy miért nem lehetne kombinálni a biomonitorozást és az alacsony határértéket, hiszen ez eh, a alacsony határérték eh, is a gyakorlatban azonnal kifejti a hatását. Tehát nem értem, hogy a biomonitorozás miért ne lehetne az egészséggel kapcsolatos ellenőrzések részének tekinteni. Jó gyakorlatokra van szükség az egészségügyi dolgozók egészségének megvédése érdekében. Van itt még néhány pont, amit nem értek pontosan. Ezért szeretném, hogyha a bizottság tényeket is tudna mondani ezen az ülésen is, vagy, vagy írásban is. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a következő árnyék előadónak, aki McIntyre asszony parancsoljon. Köszönöm. És mindenek előtt köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Azt hiszem, hogy a megközelítésünk ezzel az összével kapcsolatban nagyon megalapozott. Ez a vita is nagyon hasznos. Fontos, hogy a kitettségek kitettségeket az észszerű és gyakorlatias, gyakorlati szempontból legalacsonyabb eh, szinten kell eh, korlátozni. A határértékek mérhetők a munkahelyeken. Azt hiszem, hogy korábban is sokszor elmondtam már, eh, de most is kihangsúlyozom, a mérhető, a munkahelyen mérhető értékekkel kell biztosítani a munkavállalók védelmét. És hogyan érjük el az elérhető legalacsonyabb szintet? Itt arra kell biztatnunk a tagállamokat, hogy aktívan ruházzanak be tudományos kutatásokba, és a biztassák a vállalatokat is arra, hogy a létező legalacsonyabb szintet szabják meg. De az önkényesen megalapított, megállapított túl túl alacsony szinteket nem propagáljuk, mert ezek nem betartathatók. Az ECR ez azt mondja, hogy ugyanolyan szigorúan értékelni kell az új határértékekre vonatkozó javaslatokat, mint amit alkalmaztunk az eredeti határértékekre tett javaslatokkor, és lényeges új anyagokat nem kívánunk felvenni a listára. Két anyagról szeretnék még beszélni. Az első a berillium. Amennyire én ezt értem, a rendelkezésre álló tudományos adatok világossá teszik, hogy a, a 0,006 mg még védi a munkavállalókat, és ez technikailag, gazdaságilag is még kezelhető érték. Az átmeneti időszakban kötelező felülvizsgálatra van szükség, azt megállapítva, hogy vajon tényleg hatékonyan működnek -e ezek a határértékek a gyakorlatban. A második anyag az aldehid, és itt két dologról kell beszélnünk. Olszkok asszony is említette a formalint. Benyitottam egy módosítót, azt hiszem 69-es számon ezzel kapcsolatban. A formalin 37%-ban aldehid oldatból áll, ugye a víz az vízet, a vizet adunk hozzá, és az emberi szövetben jelen van, nagyon fontos szerepet játszik a betegségek diagnózisában, és nagyon fontos, hogy a bizottság olyan intézkedéseket irányozon elő az irányelvben, hogy a formalint lehessen használni, hiszen itt egyetemlegesen elfogadott dolog, hogy ez egy fontos anyag. A másik kérdés a formaldehiddel kapcsolatban ez nagyon fontos az én hazámban, de talán mások más országban ez nem így van. Ennek az oka az, hogy az Egyesült Királyságban elfogadott gyakorlat, hogy a felravatalozzák az elodhalottat, és a rokonok mm, hozzáférhetnek akár két-három héten keresztül is fel van ravatalozva a holttest. Tehát ez elég szokatlan dolog sok országban különösen a déli, a mediterrán országokban, viszont az Egyesült Királyságban nem temetik el gyorsan a halottakat. És ez csak úgy lehetséges, hogyha bebalzsamozzák az elhunytat. Tudva azt, hogy a forvaldehid kitettség csökkentése fontos. Az Egyesült Királyságban a temetkezési vállalkozások keresik az esetleges helyettesítőt a formaldehid alapú balzsamok helyettesítésére szolgáló anyagokat, és 1,5 alá, ppm alá kéne menni, most 1,3-nál tartanak, ennél lejjebb nem tudnak menni, de még a tudósok azt mondják, hogy ez is így biztonságos. Az eredeti javaslat a formaldehid kapcsán, ennek az ezzel kapcsolatos hatásvizsgálatban elsősorban a formaldehidnak a fa kezelés terén történő felhasználására koncentrált, és a formaldehid, mint a holtestek balzsamozásának az anyaga, eddig nem kapott elég figyelmet. Talán gondolkozhatnánk azon, hogy egy átmeneti időszakot vezessünk be a formaldehidnek ezen elég specifikus felhasználására. Ennél több részletet most nem kívánok megvitatni nekem, majd az árnyék előadók ülésén ezt megtessük, megtesszük, és a szokásos módon várom örömmel az együttműködést. Köszönöm szépen! Kardésan Bón úr, a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm, señora presidenta. Estos son de los de los temas que es eh, amable. Ez az egyik olyan téma, ami tulajdonképpen kellemes, konstruktív együttműködést biztosít eh, az árnyék előadóknak, hiszen valamennyiünknek fontos a munkavállalók egészségének a védelme, és ezt a helyzetet valamennyien javítani akarjuk a technikai és pénzügyi lehetőségeken belül természetesen. Ez is egy olyan jellemző, ami ugye a szociális modellt jel, tüntetik ki. Nagyon nagy elánnal veszünk majd részt a tárgyalásokban. Az a célunk, hogy a munkavállalók számára minél jobb eredmények szülessenek. Köszönöm az előadó munkáját, kitűnő munkát végzett a jelentéstevő. A munkánkhoz nagyon jó alapul szolgál az, amit letett elénk. Léteznek már ugye Roland úr részéről is már előzetes anyagok, amelyekre szintén hagyatkozhatunk a parlament munkájában ugye megvan a kontinuitás, ugye, európai szinten is ezt a kontinuitást kellene biztosítani a dízel probléma kapcsán is. A dízel problémával kapcsolatban a mi frakciónk támogatja a körvonalazódó megoldást, és majd a háromoldal egyeztetések során a Batch 2 és a Batch 3 kapcsán továbbra is ki fogjuk hangsúlyozni azt, hogy itt komolyan kell eljárnunk, nem szabad populistának vagy propagandaeszközökkel élni, csak tudományos, szigonyúan tudományos alapokra szabad hagyatkozni, fontos a hitelesség és a pénzügyi és a technikai megvalósíthatóság a javaslatok kapcsán. A tudomány mindig fejlődik tovább, és ez egyre inkább lehetővé teszi, hogy feltárjunk számos veszélyt is. Még emlékezhetnék a higanyra, amivel kapcsolatban egy műszaki igazgatónak a véleményére régebben, aki akkoriban nem lehet eldönt, nem tudtuk eldönteni, hogy korrekt az, amit mond, vagy sem, mert nem tudtuk pontosan mérni az atmoszférában való higany mennyiséget. Most már erre van lehetőség a technikai fejlődésnek köszönhetően, és persze soha nem lesz tökéletes védelem, a munkavállalók számára, hiszen a jobb sokszor a jó ellensége. Ezért fontos, hogy legyen egy átmeneti időszak, és természetesen javítani kell a helyzeten, és természetesen a gazdaság, a valóság talaján kell állnunk. Ági asszony javaslatában nem látunk semmi olyat, ami szembe menne azzal, amit a mi szándékunk vagy célunk. Természetesen a kitettséget, az expozíciót minimális szintre kell szorítani, és e, ehhez investálni kell anyagokra, amelyeknek a segítségével valóban minimum, minimális szinten lehet leszorítani a kitettséget. Fontosnak tartom a KKV-knak nyújtott támogatást is ebből a szempontból. A jelentés tevő a dízelekkel kapcsolatban is fontos javaslatokat tett, és az bizottság eredeti javaslatában nem szereplő citotoxikus gyógyszerekre, újaknak a felvételére is tett javaslatot. Hogyha azonban például rákos betegek kezelésére eh, használnak ilyen eh, gyógyszereket, itt azért elég óvatosságra van szükség. Eh, nem akarunk itt olyan következményeket, hogy egyre kevesebb munkavállaló lesz majd hajlandó egyáltalán ilyen gyógyszereket, ilyen gyógyszerekkel dolgozni. Pozitívnak tartom tehát a asszony munkáját, a módosító indítványaim középpontjában pedig majd az áll, hogy mik a tudományos eredmények eddig a citotoxikus gyógyszerekkel kapcsolatban, mert ezek eltérő mértékben veszélyesek vagy kockázatosak. És eh, itt is eh, átmeneti időszakra van szükség, valamit különbséget kell tennünk eh, különböző citotoxikus gyógyszerek között, és mindenképpen el kell kerülni, hogy pánikot okozzunk a citotoxikus gyógyszerekkel kapcsolatban az ezekkel dolgozó munkavállalók körében. Konstruktívan fogok eljárni, és köszönöm a Gelszony kitűnő munkáját, na, majd pedig később módosító indítványokat fogok benyújtani, és biztos vagyok abban, hogy a trialógus során sikeres egyeztetések lesznek. Köszönöm. Köszönöm a zöldeket, a gújét nem látom, a zöldek részéről Lambert asszony következik. Köszönöm szépen. A jelentéstevő nevében kell hozzászóljak, mert egy másik ülésen van éppen. Az egyik fő, fő téma számunkra, ami a, az nagyon fontos, hogy potenciálisan az emberekre karciogén hatással lévő anyagok is bekerüljenek a hatály alá, és kockázatelemzést kell végezni, és ennek a benchmarkját meg kell határozni. Emellett egy erősebb felővizsgálati záradékot szeretnénk látni, aztán egy biomonitoring kötelezettség, amit a jelentéstevő javasolt, ez számokra nem elfogadható, és emellett rövidebb átállást akarunk látni az általános időtervnek megfelelően, amiben már megalapodtak a szociális partnerek. És aztán még más témák is felmerültek, nyilván ezekre még vissza fogunk térni, és Karima Deli, a mi árnyék jelentéstevőnk, majd ezeket továbbítja. Köszönöm szépen. Köszönöm. a szony az ENF részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az elvi bizottság jelentéstevőjeként nagyon nagy figyelemmel olvastam ezt az Európai Bizottság szöveget, ezt kiegyensúlyoznak fontosnak tartottam, mégpedig azért, mert hosszú viták után, amelyekre sor került a karciogén anyagokkal kapcsolatban, az Európai Bizottság figyelembe vette azt az érzékeny egyensúlyt, ami a munkavállalók és az ő védelmük között, illetve a KKV-k a munkavállalói között van, akiknek néha nagyon nehéz bizonyos normáknak megfelelni és ilyen nagy beruházásokat eh, eszközölni. Hogyha megnézem az anyagokat a 27 ország által benyújtott, az öt anyagra vonatkozó adatot, ezek eléggé közel álltak egymáshoz, úgyhogy nem volt érdemes, szerintem nem érdemes nagyon eltérni az Európai Bizottsági Javaslattól. Maximum ez átmeneti időszakot érdemes biztosítani. Egyesek azonban elut, elutasították ezt az anyagot, amelyet a különböző frakciók módosításai módosítottak. Ez nagyon kár, és ez nem volt demokratikus. Itt nagyon fontos, hogy az ENVI bizottság szerepe alapvető. Bizonyos anyagok a bőr kontaktusra gondolok, itt a formalinra és a klórra. Itt továbbra is nagyon fontosak a környezetvédelmi előírások. Ami a berilliumot illeti, vagy a kadmiumot illeti, ezek még mindig nagyon elterjedtek. 20-30 évvel egy adott vállalkozás eltűnése után például egy fémipari vagy építőipari ipari vállalkozás eltűnése után még ezek az anyagok még mindig ott vannak a vízben és a talajban. A munkavállalók egyszerűen csak azt kérik, hogy ismerjék el azt, hogy munkahelyi betegségben szenvednek. Hogyan fogjuk ezt el, hogyan fogjuk ezt biztosítani? Figyelembe kell venni a környezetvédelmi, a munkavédelmi feltételeket. Nagyon fontos lenne, hogyha a mi szakbizottságunk olyan nagyokokra koncentrálna, amelyekkel kapcsolatban nincs nagy vita azzal kapcsolatban, hogy ezek rákeltőek, ez gyakorlatilag minden országban elfogadják és amelyeknek nincsen nagy gazdasági hatása. A, a, mármint hogy az expozíciós limiteknek. Sajnálatosnak tartom, hogy minden alkalommal, amikor erről az irány nyelvről beszélünk, felmerülnek azok az anyagok, amelyek nagyon nagy nehézséget vetnek fel, akkor, amikor ezeket ki akarjuk vezetni, egyes gyógyszeriparban dolgozók kitettek ezeknek az anyagoknak, de tulajdonképpen mindenki kapcsolatba kerül ezekkel, ugyanúgy, mint a kipufogó gázokkal. Azok az anyagok, amelyek itt felmerültek, ezek nagyon fontosak, és hogyha a következő mandátumban eh, én kapom meg, ezt, eh, megválasztanak, és én leszek eh, felelős ezért a témára, akkor el fogom mondani, hogy ezek a határértékek és ezek a betegségre vonatkozó határok nem egyeznek meg a politikai határokkal, és jobb lenne, hogyha figyelembe vennénk mindenkinek a szakvéleményét. Köszönöm szépen, elnök. Megadom a szót az Európai Bizottságnak. De nincs itt senki az Európai Bizottság részéről? Tessék. Igen, üdvözlök mindenkit. Christian Heiden vagyok az Európai Bizottságtól, a DG foglalkoztatás részéről. Köszönöm szépen a munkájukat, a jelentéstervezetet nagy figyelemmel olvastuk, és nincsenek, úgy látjuk, nagy változások, ami a határértékeket illeti. Hát persze vannak átmeneti időszakok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Mi is látjuk a fényt az alagút végén, úgyhogy jó lenne valódi előrelépésre jutni a nagyon nagy aggodalmak merülnek fel a citotoxikus gyógyszerekkel kapcsolatban. Nem vettük bele a veszélyes gyógyszereket a javaslatba, mégpedig azért, mert nincs megfelelő lista a karciogén és mutagén anyagokkal kapcsolatban, hatóanyagokkal kapcsolatban, úgyhogy ezekről, tehát nincsen egy megfelelő felsorolás nincsen tudományos értékelés emellett, vagy legalábbis Európai Uniós tudományos értékelés, nincs hatástanulmány a szociogazdasági hatásokról, és nem vagyunk biztosak abban sem, és erre még ki kell térni, hogy ezek a rákkeltős mutagén anyag irányelvek, ezek megfelelő eszközt jelentenek-e, mert vannak más jogszabályok vagy iránymutatások, amelyeket nagyon sürgősen aktualizálni kell. Ami a dízel munkát illeti az elmúlt hetek és hónapok, vagy pár lassan egy év munkáját, illetően egy kicsit aggódom, amiatt, hogy esetleg túl korán kerülnek a harmadik javaslatba ezek az anyagok, a bizottság elnöke eh, írt eh, Antonio Tajáninak és Sebastian Kusznak egy szándék eh, levelet, és azt mondta ebben, hogy ezek rendkívül fontos témák, amelyeket a jelenlegi mandátumban kellene mindenképpen még tárgyalni. Ez a citotoxikus gyógyszerekre vonatkozik. Meglátjuk, hogy a vitának mi lesz az eredménye a parlamentben és a tanácsban. Ami a kadmiumra vonatkozó kérdéseket illeti, az biztonság és munkahelybiztonság munkacsoport javaslatokat tett egyes és négyes határértékekre, e, biomonitoringra vonatkozó javaslatokat, közben a jogi szolgálat e, az javasolta, hogy ne ezen az úton induljunk el, mert ez az ráketős mutagén anyag irányelv, ez a belélegezhető anyagokra vonatkozik, hogy a bőr által felvethető anyagokra vonatkozok, vonatkozik, és ezért, <clears throat> ezért a jogi szolgálat el tanácsolt bennünket ettől a megoldástól, ráadásul a javaslat elég későn került benyújtásra. Ami a kadmiumot illeti, a jogi szolgálat azt javasolta, hogy ne vegyük föl a biomonitoringot, Ezt tisztáznunk kell, és a tanács jogi szolgálata is megvizsgálja ezt a témát, és a tagállamoknak is vannak javaslataik, amelyek saját monitoringot alkalmaznak és magasabb határértéket határoznak meg. Egyes tanácsi tagok szigorúbb határértékeket javasoltak biomonitoringgal. A formaldehiddel kapcsolatos javaslatra utalt ez a munkacsoport, az speciális Egyesült Királyság és Írországi helyzetre, meglátjuk, hogy van-e lehetőség derogációra ami az belérium és más anyagok átmeneti időszakát illeti, hosszú vitákra került sor, egyesek hosszabb, mások rövidebb határidőt javasolnak, meg fogjuk nézni az ezzel kapcsolatos végső véleményt, és tudomásról fogjuk ezt venni, és aztán ez majd a háromoldalú egyeztetés részét képezi majd. Aztán a hatástanulmány fontossága, és a tudományos értékelés fontossága, ez elengedhetetlen, azonban a citotoxikus gyógyszerekre még nincs hatástanulmány, az AJAK ajánlását vesszük komolyan, a citotoxikus gyógyszerek karciogén hatásával kapcsolatban. Ezek a megjegyzéseim így elsőre, és várjuk a jelentés következő változatát, és természetesen bizonyos kérdéseiket később még írásban meg tudjuk válaszolni. Hiszen volt néhány nagyon specifikus technikai kérdés is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy milyen munka eh, folyt. A szavazás eh, november 20-án lesz, addig még különböző árnyék jelentéstevő ülésekre kerül sor. Most akkor térjünk rá a következő anyagra, ami nem más, mint a Európai Beruházás Stabilizáció Funkció létrehozása, és meg is adom a szót Enrique calvé Köszönöm szépen, elnök úr, és most engedjék meg, Én spanyolul fogok beszélni. Kedves kollégák, Kedves kollégák, kedves hölgyeim és uraim, ennek a javaslatnak a kontextusa arra vonatkozik, hogy az Európai Unióban nem történik beruházás, és ez a növekedést nagyon gyengíti, csökkenti, és ennek kihatása van a munkahelyekre és a szociális kohézióra. Emlékszünk arra, hogy ez az úgynevezett Európai Uniós költségvetés, ez a 0,9% vagy 1% ezt még ráadásul nem is állítják rendelkezést beruházásokra, és akkor ráadásul, hogyha levonjuk eh, az igazgatási kiadásokat és a közös mezőgazdaságpolitikát, akkor nagyon kevés marad ezekben az alapokban, eh, pedig ezeknek a célja a szolidaritás erősítése. Az Egyesült Államokban ez 25-26 százalékát teszi ki a teljes költségvetésnek, hogy ezzel összehasonlítsuk. Hogyha az Európai Uniót gazdasági uniónak tekintjük, akkor nagyon kérdéses ez a megközelítés. A globális válság és a korlátozott eszközök, amelyek a tagállamoknak rendelkezésére állnak, és amelyet egyéni szinten alkalmaznak, ez pénzpolitikán alapul. A gazdasági unió abszolút nincsen felkészülve ezekre a nagy aszimetrikus torzulásokra, és képtelen biztosítani azt a keretet, amelyben a közberuházások tagállami szinten, eh, egységes szinten maradnak. Ezért ezt az egészet lehetetlen konszolidálni és elérni azt, hogy eh, a gazdasági és a valuta unió eh, valóban egységes legyen, és egységes legyen a fellépés. Tehát nem csak a E, tagállamok jelentik a problémát, még akkor sem, hogyha e, ugyanaz a valutájuk, hanem hasonló vagy egyforma költségvetési és adópolitikai e, keretet kellene rendelkezésre bocsátani és tiszteletben tartani. Az európai beruházás stabilizáló funkciónak a célja a stabilizálás, azzal a célral, hogy a tagállamok beruházóinak a e, céljait e, tiszteletben tartjuk, amelyeknek a munkáját nagyon megnehezíti azt, hogy a különböző tagállamok e, sok hatásoknak vannak kitéve, és hogyha ezeket nemzeti szinten egyedül nem tudják csillapítani, akkor merül föl ez az eszköz. A fenntarthatóság elengedhetetlen, hogyha nemzeti szinten nem létezik a pénzpolitika, akkor fontos, hogy az európai szint lépjen életbe, és hogyha az adópolitika nem eléggé harmonizált, akkor szintén egy hézag merül fel. Az európai stabilizációs alapnak itt mindenképpen fel kell lépnie. Közben az a helyzet, hogy, az, hogy a jelentéstevő pozíciója az, hogy jobb a kis megoldás, mint, a, mint az, ha nincs megoldás, és ezért ezt mindenképpen támogatnunk kell. A frakciómnak én is amúgy is azt javasoltam, hogy támogassuk őt, de az is fontos, hogy felmutassuk, hogy még mindig vannak hiányosságok, főleg a pénzpolitika terén. Természetesen fontos lenne elkerülni azt, hogy a növekedés csökkenjen, hogy a munkahelyek száma csökkenjen. De itt egy olyan problémáról van szó, amit a következőképpen szeretnék leírni. Nem tudom, hogy ezzel egyetértenek-e, de először is a, ez az összeg, ez a 33 milliárd euró, ez körülbelül, körülbelül a fele annak, amit rendelkezésre kellene bocsátani egy ország megmentésére. Például Írország, és ez még nem is olyan nagy ország. Hogyha most nagyon agresszíven fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, hogy ez egy nevetséges összeg, egyáltalán nem elegendő, ez, ez összeg, ez teljesen világos, és a legutóbbi válság számaiból tanulnunk kellene. Emellett talán megengedik, hogy röviden beszéljek a kiválasztási kritériumokról. Ezek nagyon szigorúak. Itt ebben a munkanélküliség merül fel, tudományos meghatározás, stb. Ezzel mindel egyetértek. Főleg a szerkezet átalakításnál elengedhetetlen a munkahelyek védelme, megőrzése. Ez világos, ezért van szükség beruházásokra, de ez önmagában még nem elég. Az egyik gyenge pont az európai eh, valuta unióban és általában Európában az, hogy a növekedés nem egységes az egyes országokban. Túl nagy az egyensúlytalanság. És természetesen az a helyzet, hogy a szegénység egyre terjed. Ezért fontos az, hogy a kiválasztási kritériumok, tehát a pénz, a támogatási kritériumokat egységesen meg kell határozni. Hiba azt gondolni, hogy eh, egy sok csillapítása, a gazdasági sok eh, csillapítása, a gazdasági szakértők problémája, vagy rájuk kell ezt bízni. Ez nem így van. Nincs olyan gazdasági vagy valuta unió, amelynek ne a politikai unió lenne az alapja, vagy a kerete. A kettőnek kéz a kézben kell járni. És ez azt jelenti, hogy a szociális komponenst is figyelembe kell venni. Munkahelyek, ez nagyon fontos. És természetesen ezen kívül az is nagyon fontos, hogy ez az alap még hatékonyabb legyen. Az elnök azt mondta, hogy van még itt egy másik kritérium. Nos, a legfontosabb nyilván a koncepció. Ezt már elmondtam. Ezzel kapcsolatban számos anyag készült, véleményes jelentés. Nyilván én abból indulok ki, hogy ez gazdagítja a témáról való gondolkodást. Ezzel a jelentéssel azt szeretnénk elérni, hogy a munkahelyek megóvása megtörténjen, és a szociális kohézió, és ehhez kell hozzájárulni többek között ezzel az eszközzel. Köszönöm a néppárt árnyék jelentéstevője, Didier Geoffroy nincs itt, de megkért engem, hogy mondjam el a véleményét. A néppárt eh, szeretne egy európai beruházás stabilizációs eh, eszközt, és a tagállami eh, beruházások védelme itt a cél a válság során. Olyan Európát szeretnénk, amely véd, és ezért az Európai Bizottság javaslatát üdvözöljük, E, amelynek a lényege és a célja a gazdasági sokkok e, csökkentése, csillapítása, de az ő szemében, tehát az árnyék jelentéstevő szemében még mindig felmerülnek gyenge pontok, e, problémák, a gazdasági sokkok, illetve a növekedés súlyos csökkentése esetén felmerülő problémák, illetve a javaslat hatája. A második javaslat az eredetileg tervezett összeget, 30 milliárdot növelni kellene, és támogatni kell a kulcsfontosságú beruházási programokat, és ezzel lehetővé tenni a szociális reforma, reformokat. A néppárt számára nagyon fontos, hogy támogassák a kulcsfontosságú beruházásokat, amelyek munkahelyteremtést céloznak, és ezért nagyon fontos, hogy választ kapjunk a jelentéstevőtől arra, hogy egy makrogazdasági stabilizációs alapot akarnak létrehozni. A jelentős mit ért, jelentéstevő mit ért ezen, nincs -e már eleve ilyen szerepe a beruházás stabilizáló alapnak, illetve e, fontos, hogy ez az alap nyitott legyen, hogy több mechanizmussal, több választási lehetőséggel lássa el a tagállamokat, és az árnyék jelentéstevő konkrétan ezen témákra szeretne választ kapni. Nos, tehát e, Didier Geoffroy e, fejtegetéseit olvastam fel, és most a Szociáldemokrata frakció nevében Ágnesi a szó. Uh, also on behalf of our shadow rapporteur, we cannot... Az elnyékjelentés készítő nevében, aki nem tudott eljönni, de átadta a hozzászólását, ami a bizottsági javaslatot illeti, uh, az Európai uh, Beruházási Stabilizáció funkció létrehozásával kapcsolatban. Ami az aggályokat illeti, az új javaslat vonatkozásában először is ennek az új alapnak a célja tisztázandó és pontosítandó, szemben a többi már létező eszköze. A létrehozás az egyik legjobb ötlet, hogy hogyan használjuk fel az EU-s költségvetést, és hogy a gazdaságokat megerősítsük. Nagyon jó dolgokat tartalmaz, de a szociális kohézió sokkal több, mint a foglalkoztatottság, a ráták, az oktatás vagy a képzés. Szeretnénk tehát látni a szociális jogok pillérjét, jobban beleillesztve az egyéb beruházási kritériumok közé, és egyetértünk az előadóval ebben. Másodszorban szerintünk a feltételek tárháza, amely a jogosultságot illeti, nem igazán föltétlenül megy szemben a ciklikussággal. Ezt korrigálni kell szerintünk. És azoknál a tagállamoknál, ahol a stabilizációra a legnagyobb szükség van, módosító programokra van szükség, vagy olyan eljárásokra, amelyek létrehozzák az egyensúlyt. Aztán az aktivációs eljárás nemzeti foglalkoztatottsági összehasonlítási pontokat jelent. Aztán van egy harmadik EU-s kritérium, a foglalkoztatottsági ráta. Szerintünk ez jobban hozzájárulna ennek a funkciónak az aktiválásához, amikor szükség van rá. Tehát nem csak a nemzeti foglalkoztatottsági hasonló viszonyítási pontokra van szükség, hanem az EU-s átlagra is, mint referencia pontra. Amennyiben ennek az eszköznek az a célja, hogy a szociális kohézión javítson, az átlag EU-s foglalkoztatási rátának kell lenni annak, amely rámutat arra, hogy szükség van-e még további kohézióra. Az EU plusz would still be too narrow. Our fourth point would be that Negyedik gondolat, a stabilizációs funkciónak nem kellene arra korlátozódnia, hogy beruházások, védő programok kialakítása legyen a cél, ahogy ezt a bizottság javasolja. Kellene egy munkanélküliségi járulékra vagy juttatásra vonatkozó program is, Végül, ötöt sorban úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament szerepét is be kellene iktatni ennek a funkciónak a működésébe, főleg amikor monitorozni kell a különböző állami beruházások értékelését. A bizottság szándéka csupán egyes feltételek mellett teljesül ez, szerintünk az Európai Parlamentet is be kellene vonni ebbe. Mindenesetre sok sikert kívánunk az előadónak, és készek vagyunk hozzájárulni ahhoz, hogy jobb, még jobb legyen ez a javaslat. Merci pour ECR, euh, e madame. Köszönöm szépen. Trebezis asszony, ECR. Köszönöm szépen, elnök úr. A stabilizációval a Valuta Unióban az aszimetikus sokkok ellen kívánunk fellépni, mert ezek negatív hatásokat fejtenek ki egyes régiókban, vagy és más módon sokkal súlyosabban érintenek bizonyos országokat. Sajnos a negyedik cikkben megnevezett kritériumok egyáltalán nem alkalmasak az aszimmetrikus sokok mérésére. Nem egy régió vagy egy ország gazdasági teljesítményét állítják szembe egy másik régióival, hanem ugyanannak az országnak a múltbeli értékeit veszik alapul. Így nem lehet mérni az aszimmetrikus sokokat. Még szimmetrikus sokoknál sem lehetne alkalmazni ezeket a kritériumokat nem a jelenlegi szokásos tudományos definíciót és kifejezéseket használják a bizottságnál. A kérdésem az, hogy miért. Vannak olyan országok, ahol nem tudnak már hozzáférni a pénzügyi piacokhoz. Hát ez a Maastrichti kritériumok arroganciájának köszönhető, hogyha az országok nem tudják betartani a kritériumokat, akkor az erősebb tagállamok kell, hogy segítsék őket. Ez a konvergencia, ezt kívánnám meg, és ehhez megfelelő ösztönzőket kell adni. Mi történt a recesszió esetén? Ugye a tagállamok tagállamok a szociális kiadásaikat valószínűleg nem csökkentenék politikai megfontolások miatt, viszont a beruházásokat nagyon visszavennék. A közberuházások definíciója is szerepel. Az OECD-ben a GDP 3%-át teszik ki, ami hatalmas összeg, itt például Olaszországban hatalmas beruházások van, vannak, Írországot említette K.B. Sambó képviselő, itt 30 milliárddal igazából nem lehet érdemi támogatást adni. Az előadó, és ezzel egyetért, hiszen egyértelműen beszélt erről. A 25. módosító indítványban éppen ezért ennek az összegnek a növelését helyezi kilátásba. Nem csak független felülvizsgálat, hanem a bizottság által végzett felülvizsgálat révén is. Tehát a bizottság a saját munkáját kellene, hogy értékelje, és az jó pozitív értékelés még inkább növelné a bizottság hatalmát. Jungerius kolléganőm, a szocialistáktól te, az előbb elmondta, és teljesen igaza van, hogy a parlamenti ellenőrzést kellene követelnünk, ezt biztos, hogy egy kiegészítő módosító indítványban meg fogjuk tenni. Itt a szociális az, az alap kapcsán egy olyan alapról van szó, amely kapcsolatban parlamenti kontrollra mindenképpen szükség van. A kérdés az, hogy ez a parlament az Európai Parlament legyen, vagy nemzeti parlamentek. A bizottság a saját munkáját szeretné tehát értékelni, és nem tervez semmilyen demokratikus kontrollt. Az is érdekelne, hogy a bizottság az európai szerződések módosítását miért nem javasolta, hiszen eh, a, eh, az ESFS máshogy működik, mint az ESM mechanizmus, és eh, itt most a nagyon rosszul működő eurórendszer megmentésére különböző országok különböző erőfeszítéseket tettek, de az európai polgárok számára ez totálisan átláthatatlan, hogy mi hogyan történik. Az Európai Unióban Igazából már senki nem is keri ki magát, csak a rövidítés, a hálózatok, a jogi státusz is teljesen bizonytalan a különböző alapok, intézmények esetében. Tehát mindig új, nagyobb politikai hatalmat, új konstrukciókat talál ki a bizottság, és közben a demokratikus ellenőrzés egyre kevésbé működik. Az EU legszívesebben a polgárai nélkül politizálna. A, egyébként még valami, az angol szövegben a maximum amount of loans szerepel a nyolcadik cikkben. A rendelet alapján maximum 30 milliárd eurót támogatást lehet adni in principle. Itt mit, mit jelent az, hogy in principle, hogy elviekben? Itt ugye még emlékszünk a Jereváni rádió viccekre, amikor hát ugye szerepelt, hogy hát elvégben igen, de ezért én teljesen elutasító álláspontot képviselek. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk vitatni, a bizottság más aktiválési kritériumokat kellene, hogy kidolgozzon, és az ESM esetében egy független hatóságot kellene létrehoznia. Kérem az összes kollégát, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy legyen parlamenti ellenőrzés az Európai Bizottságnak, pedig adott esetben az Európai a szerződések megváltoztatását is javasolnia kellene. Kevin Zsambó kollégával nagyon jól fogunk tudni együttműködni. Lambert? Köszönöm szépen, Lambert asszony. Thank you. And I... Uh, Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy az előadó munkája nagyon jó alapot teremtett, de végighallgatva az ma délelőtti vitát nyilván további gondolatokat szül mindez, amivel foglalkoznunk kell. Első látásra pozitív jelzésnek ítélem, hogy az EU próbál a pénzügyi válságból bizonyos tanulságokat levonni, és tényleg mi, mint parlament ebbe az irányba próbáltunk elindulni. Úgyhogy nagyon sok módosító ebbe az irányba mutat, és ezt boldogan támogatjuk. Ez nagyon fontos a közvetlen beruházások vonatkozásában, hogy támogassuk a tagállamok államháztartását. Mert gyakorta látjuk ennek eredményét a szociális téren való pénzmegvonásoknak. És ez lefele irányuló hatást fejt ki az állampolgárokig. Aztán ott van az idő, a térben való megegyezés. Azt hiszem, sokat hallottunk a feltételrendszerről, úgyhogy nagyon óvatosan kell majd ezeket megvizsgálnunk. Részben a ciklussal szembe menő hatás miatt, illetve amiatt, hogy néha olyanokat érint ez, akik a legkiszolgáltatottabbak. Aztán figyelnünk kell majd az ország specifikus ajánlásokra is, ezek, illetve ezek nyomon követésére, hogy mi történik, hogyha a tagállamok nem követik ezeket, mi a helyzet azzal a finanszírozással, amely akkor kell, hogy életbe lépjen, amikor másokkal lehetett volna meg eredményt mutatni. Úgy tűnik számunkra, hogy sok szempontból várjuk az eredményét ennek a munkának, főleg az ellenőrzés, az átláthatóság szempontjából köszönöm. Merci, monsieur Liarik n'est pas là, je n'ai... Köszönöm. Liarik úr nincs itt. Azt hiszem Márten úr sincs már itt. Rövid időre tehát a bizottság kap szót, mert egy kicsit késésben vagyunk, ami a napi rendünket illeti. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Olivia Galgó vagyok, az ECFIN főigazgatóságot képviselem, és azzal kezdeném, hogy köszönet az előadónak a kiváló munkáért. Az alapról szóló véleményről. Mindenképpen együtt szeretnénk működni a parlamenttel ebben a témában, meghallgatva a véleményt Fontos, hogy támogasson minket a parlament, hogy felgyorsítsuk a tárgyalásokat a tanácssal, mert ezek most itt holdpontra jutottak, hiszen a tagállamok politikai jelzést várnak a továbbiakat illetően. A módosítókat illetően, amelyeket az előadó javasolt, szeretnék tisztázni egy-két dolgot a 30 milliárdos összeget illetően elolvastuk a 25-ös módosítót, az pozitívan állunk hozzá, azonban a bizottságnak az a feladata, hogy az EU-s költségvetést gondosan kezelje, és figyeljen arra is, hogy a költségvetésben, a márzsokban mi áll rendelkezésre. Az MFF javaslat keretén belül, tehát a küszöbértéket ezért módosítottuk, más nincs, ebben az esetben ö, alacsonyabb lenne ez a más, ö, mint a jelenlegi. De kalibráltuk azt a támogatást is, amelyet a stabilizációs funkció biztosít, mégpedig úgy, hogy a 30 milliárdos csomag elegendő legyen minden tagállam támogatására, akik a legutóbbi pénzügyi válság során beindították volna ezt a folyamatot. Azt gondoljuk, hogy 10% lenne az átlagos állami költség, ez nem elhanyagolható. A költségvetés javaslat egyébként az ESM, a ö, Szociális megoldás is jelentősen növelni a funkció stabilizációs funkcióját, azonban ehhez egy külön eszköz kidolgozására van szükség az ESM keretén belül, ami most pillanatnyilag még kicsit problémás. 26-os módosító. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a funkció összességében mit biztosít. El akartuk kerülni azt, hogy ez az alap csak egy vagy két tagállam számára álljon rendelkezésre. Ezért vezettük be a második határértéket olyan tagállamok esetében, akik a rendelkezésre álló összeg 30%-át nem lépik túl, annak érdekében, hogy a tagállamok között egyenlő esélyeket teremtsünk. 28-as módosító, úgy gondoljuk nagyon fontos, hogy a rendelet ne kérdőjelezze meg saját hasznát. A módosítóban úgy tűnik az áll, hogy ennek a funkciónak nem lesz hatása a stabilizációra. Mi másképp látjuk ezt. Ez a funkció segíthet recessziós spirálok kialakulása esetén, amikor nincs állami beruházás, és megelőzi a gazdasági helyzet további romlását. Ezen kívül csökkenteni a nagy sok hatásnak kitett tagállam átlagos költségét. Úgyhogy ez fontos jelzést közvetíthet, és segíthet a pénzpiacok stabilizációjában. Ó, igen, és ami még a 30 milliárdot illeti, elhangzott a kérdés, hogy mit, jelentünk itt az, mit értünk itt az elvek alatt, az elv alatt, vagy principle alatt, tehát a hitel összegét. Ki a jogosult? Itt olyan funkciót próbáltunk tervezni, amely a további kockázatokat elkerülheti, és az átcsoportosításokat, a kritériumot uh, on uh, government behavior, so uh, a member state. A kormányok viselkedésére koncentrálva egy tagállam egy sok hatást követően az IDP-nek megfelelően járhat el, azonban nem lett olyan tanácsi döntés, amelynek értelmében uh, a tagállam nem megfelelő korrekciós uh, intézkedést hozott a helyzet javítása érdekében. Mindazonáltal tudjuk, hogy nagy az eltérés a bizottság és a parlamenti vélemények között, és várjuk a lehetőséget, hogy folytassuk a munkát, annak érdekében, hogy tovább javítsunk a szövegezésen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Csak ha tényleg nagyon rövid tudsz lenni, mert alig van időnk már az utolsó pontig, 30-kor kellene lezárnunk az ülést. Tessék! Nos, hát akkor hajrá! Azt gondolom, hogy ez nagyon jó konklúzió azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Jó, hát akkor jön az utolsó pont. Jean Lambert asszony az előadója a jogok és értékek program létrehozásának. Kérem, hogy nagyon rövid legyen, hogy az is készítők is szót kaphassanak. Köszönöm szépen. just finding the relevant bits of, of paper. Nagyon fontos anyag ez. Nos, mit szeretnénk elérni ezzel a véleménnyel, jogok és értékek program létrehozása, a tárgy. Ez része annak, hogy a jelenlegi finanszírozási programokat átdolgozzuk. Már csak az én országom állásfoglalása hiányzik. Itt a következő MFF-ben ez fontos feladat lesz az alapjogi karta és a foglalkoztatással kapcsolatos releváns részek érvényesítése. Ide tartozik a munkahelyi diszkrimináció és a nemek közötti fizetési különbségek. A foglalkoztatási szakbizottságnak nekünk mindent meg kell tennünk az inkluzív munkahelyek előmozdításáért, erősíteni kell a, a munkavállalók méltóságát, és ebből a szempontból fontos ez az alap, ez a program. Kukán úr véleményét megvitattuk ma délelőtt az alapjogi karta végrehajtásáról, ez is ide kapcsolódik. Az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnénk kihangsúlyozni, és hát én megpróbáltam lehetőleg kevés módosítót benyújtani, de ezek összhangban vannak azzal, amit a foglalkoztatási szakbizottság is akar a jogokat és az értékeket hangsúlyozzuk ki, és nem ezeknek a védelmét. Van egy olyan módosító indítvány, amelyben az ekvinet finanszírozását vizsgáljuk meg, ez egy különösen fontos kérdés számunkra, hiszen törvényekkel, jogszabályjal hozták létre ezeket a testületeket, e, azzal a céllal, hogy támogassák az EU jogalkotás e, révén is a különböző civil szervezeteket. E, nézzük meg a címet először. A LIBE, az Illetékes Szakbizottság jogok egyenlőség és értékek az, amivé mi szeretnénk változtatni a címet, az egyenlőség dimenziót is szeretnénk behozni az egész képletbe. Fontos, eh, ez, ez, ez releváns az emberek számára, hiszen eh, amikor a citizen szót használjuk, eh, rá szoktak kérdezni, hogy hogy akarjuk ezt értelmezni, mennyire inkluzívan mindenki, aki az Európai Unióban rezidens. Mikor itt értékekről és jogokról beszélünk, akkor mindenképpen inkluzív nyelvezetet kell használni, hogy ne rekesszünk ki senkit az alaphoz való hozzáférés kérdésből. Néhány módosítóról még röviden. Az egyik közvetlen kapcsolatot teremt az új adatvédelmi rendelethez. Korábbi alapok is foglalkoztak adatvédelemmel. Itt ez egy olyan vetület, amit be kell, amiről beszélnünk kell, itt különösen az online rasszizmus és gyűlöletbeszédek miatt struktúra. Itt az egyik dolog, amit javaslok, eh, az az, hogy a melléklet, ami különböző tevékenységeket felsorol, kerüljön át a eh, főszövegbe, a rendelkező részbe. Ez rögtön a rendeletben egész világosan jelenjen meg eh, a hatály cikkben. Ezek a legfontosabb pontok, amelyekre szerettem volna felhívni képviselőtársaim figyelmét, és örömmel várom a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak nagyon szűk negyed óránk van. Kérem az árnyékjelentés készítőket, hogy tényleg röviden, két percben beszéljenek csak. Kósa úr parancsoljon a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Szerintem nincs nehéz dolgom abban, hogy röviden szóljak hozzá, mert maga az alapanyag, amit a jelentéstevő asszony elkészített, az nagyon jó, és alkalmas arra, hogy jó vitát tudjunk lefolytatni illetve eszmét cserélni, és a módosítók beérkezése után egy olyan anyagot tudjunk létrehozni, amit a szakbizottság véleményét jól tükrözi. Én néhány gondolatot szeretnék csak megosztani. Az egyik az az, hogy örülök annak, és úgy látom, hogy minden oldalról támogatást élvez, hogy a különböző csoportok említések között a fogyatékossággal élők kérdése is hangsúlyosabb lesz. Az Európai Unió ugye részese az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének, viszont hiányolom a felsorolásból a nemzeti kisebbségeket ezt majd megvizsgáljuk, hogy mi hogyan tudnánk megjeleníteni jobban. A harmadik gondolatom ugyanúgy az adatvédelem kérdéséhez kapcsolódik. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy óvatosan közelítsük meg ezt a kérdést, és ne olyan javaslatokat tegyünk, amik hosszú távon megnehezítik az egésznek a végrehajtását. A negyedik a indikátorok kérdése. Nagyon jó lenne, hogy ha határozottan kiállnánk amellett, hogy az egész alapnak a felhasználása során egyértelmű, világos célmutatókat és indikátorokat tűzzünk ki, mert így tudjuk a legjobban ellenőrizni majd a végrehajtást, illetve a pénzek felhasználását. Más szóval, tehát a transzparencia kiemelten fontos számomra. Zárásul pedig annyit mondanék, hogy várom az együttműködést, és nagyon bízom abban, hogy az egésznek a végén egy olyan alap szabálycsomag fog megszületni, aminek a célja egyértelműen az, hogy a civil szervezeteknek illetve a civil szervezetek a különböző célokat úgy hajtsák végre, hogy számukra ez a legfontosabb, és, és a mi prioritásainkat tudják végrehajtani. Merci, euh, Monsieur Monsieur Köszönöm szépen. Zanonato úr következik. Kérem, ön is nagyon tömören. Ringrazio, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet az előadónak is, kiváló munkát végzett. Egyetértek nagyon sok mindennel, amelyet eddig felvetettek, és a legtöbb módosítóval is. mint a Szocialista és Demokrata frakció képviselője, szeretném, hogyha olyan módosítókkal erősítenénk meg az előadó, az elő, a jelentést, amely pozitívan befolyásolja a diszkrimináció elleni harcot, a szociális exklúzió elleni harcot és a marginalizált csoportokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a program olyan értékeket képviseljen, amelyeket itt Európában mindannyian képviselünk, és hogy az európai állampolgárokat segítsük, akik a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve. Nagyon fontos elkerülni a populizmust, és olyan programok legyenek, amelyek megfelelő jogokat biztosítanak, ezeket meg kell erősíteni. Ami az áprilisi állásfoglalást illeti itt a parlamentben, támogatnunk kell a civil társadalom szervezeteit az alapjogok megerősítése terén az EU-ban. Úgy gondolom, a pozitív törekvések tapasztalhatók a bizottság részéről, de még nem elegendőek. Az emberi jogok támogatása az alapjogok támogatása az EU-n belül rendkívül fontos. Nagyon sok országban, akár csak saját hazámban a civil szervezeteket sokszor támogat, megtámadják és megbélyegzik. Úgyhogy ezt mindenképpen el kell kerülni, még ezen eszköz segítségével is, amelyet rugalmasabbá kell tenni. Ami a program finanszírozását illeti, Jó lenne, hogyha többen lehetne finanszírozni ezt az alapot, mert nagy a kihívás az Európai Unió előtt. Ami a véleményt illeti és annak tervezetét, egyetértek a programokat illetően, a rendelet szövegében kellene ezt rendezni. Nagyon fontos, hogy ebbe a tevékenységbe az oktatást, képzést is bevegyék. Ezeket az, ezt az alapot viszont a bizottsági kommunikációra nem kellene felhasználni. Ami a program címének megváltoztatását illeti, egyetértek ezzel, az egyenlőséggel ki kell egészíteni. Köszönöm szépen, Cél Csilavszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És el kell mondanom, hogy nagyon nagy, különösen egy érdeklődéssel vizsgáltam meg a javaslatokat. A demokrácia, az egyenlőség, a kisebbségek védelme, mindez valamennyiünket érint. Nagyon örülök annak, hogy elég hosszú időt tudtam rászánni az a javaslat meg tüzetes megvizsgálatára. Bizonyos részeivel kapcsolatban a javaslatnak lehet, hogy eltérő a véleményünk, de nagyon örülök annak, hogy a következő programozási időszakban az internet területen, a gyűlöletbeszédek kérdésével is behatóbban tudunk foglalkozni, azután a fogyatékossággal élők, illetve kisebbségi csoportok érdekeivel is szeretnénk a gyermekek jogaira is fókuszálni, és különösen foglalkozni a fogyatékossággal élőkkel. Köszönöm, Marino Pinto úr az D nevében. Duas palavras muito breves sobre a Köszönöm szépen. Csak valóban röviden. Ez a vélemény nagyon fontos számomra. Olyan időpontban, amikor elég válság, elég nagy válságban van az EU, jobb és baloldali populizmus megerősödött. Ilyen időkben nagyon fontos, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy az EU az alapértékekkel, az emberi jogokkal foglalkozzon. A, és ezt helyezzük a figyelem középpontjába. A gazdaság és monetáris unió nem csak az árukkal, szolgáltatásokkal, ezeknek a szabadságával kell, hogy foglalkozzon, hanem mindenek előtt a, az emberek mozgásával, szabadságával. A válság okát, és abban látom a jelenlegi válság okát, hogy az emberi jogokat úgy kezelik, mint egyfajta árut, amivel kereskedni lehet és talán ezzel lehet még különböző beszédeket felcicomázni, de igazából a politikai vezetők ezt nem veszik elég komolyan. Nagyon fontos, hogy az EU értékeit, az emberi jogokat megint csak minden politikai vezető számára olyan szintre vigyük, ahol ez már nem csak szép szavakat jelent, amit ünnepi beszédekben hangoztatnak. Köszönöm. A GUAJ és az FTD vagy az ÖNF nevében senki nincs, úgyhogy néhány szóra az előadó asszonynak adom meg a lehetőséget. Lambert asszony, parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak a nagyon pozitív inputokat. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni, és remélhetőleg tovább fogjuk javítani a szöveget, hiszen nagyon fontos anyagról van szó. Néhány konkrét felvetésre szeretnék reflektálni. Itt van például a kisebbségek kérdése. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk a közös értékeket, ami az adatvédelemmel kapcsolatos felvetést eh, illeti, eh, vizsgáltuk, hiszen nagyon fontos, eh, hogy az emberek megértsék azt, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, itt a foglalkoztatási szakbizottságban is már elég sokat foglalkoztunk az adatvédelemmel, a munkahelyeken, de az embereknek kell eh, érezni azt, eh, hogy nem engedhetik meg azt, hogy minden mozdulatukat figyeljék, vagy ellenőrizzék. Eh, tehát az emberek fontos, hogy megértsék, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, mint munkavállalók az adatvédelemmel kapcsolatban. Én is várom, kedves kollégák, a módosító indítványokat. Köszönöm. A 45-46. héten lesz az árnyékjelentés készítő ülése, a szavazás 19-20-án novemberben, úgyhogy december 3-án következik a döntés. Október 18-án lesz 9-től 12.30-ig a következő ülésünk itt Brüsszelben. Elnézést kérek, hogy egy kicsit felgyorsítottam itt a tempót a vége felé. Köszönetet a tolmácsoknak is, mert a felgyorsult keretek között még gyorsabban kellett dolgozniuk. Köszönöm szépen, még egyszer is kellemes délután kívánok!